Right, right everybody, I've waited long. Ott elég sokat vártam arra, hogy befussanak az árnyék előadók az első naprendi pontunkra vonatkozóan, de vég, véglet, végsőkig nem várhatunk. Úgyhogy kezdjük el. Napirend elfogadása az első pontunk. Elfogadottnak tekinthetjük? Nem látom, hogy ellenkeznének. Elnöki közlendők a következő. Ilyen nincs most. Úgyhogy mindjárt a hármas napirendi pontra ugorhatunk, illetve az Európai Központi Bank 2009-es jelentés, éves jelentésére. Kutas úrnak adom meg a szót. Eh, doamna președinte. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a jelentés nem csak egyfajta elemzését nyújtja a bank 2009-es tevékenységének, hanem javaslatokat is megfogalmaz a jövőbeli munkára vonatkozóan, a Beruházási Bank egyes projektjeire is lebontva, illetve azon lehetőséget is vizsgálva, hogyan lehetne a, az energiainfrastruktúrába, a közlekedési struktúrába többet beruházni, hogyan lehetne jobban támogatni ezeket a beruházásokat. Ma az Európai Bizottság éppen ma tart nyílt konzultációt a vonatkozó új kezdeményezésről. A jelentésemben a, az adóázisok elleni harcra is koncentrálok, illetve a bankügyes projektjeit is taglalom. Mindenek előtt szeretném megköszönni képviselőtársaimnak a kiegészítéseket, módosításokat, amelyeket benyújtottak jelentésemhez, és néhány kompromisszumos módosítót is kialakítottam ezeket figyelembe véve. Például a bankok osztályozását, illetve a KKV-kra vonatkozó értékelés bejegyzéseit, bekezdéseit, illetően meg a ö, csatlakozni kívánó országokra vonatkozóan. Az infrastruktúrális projekteket támogatnunk kell, különösen a fenntartható és a környezetbarát beruházásokat értem ez alatt. A 33-as, 34-es, 35-ös módosítók szólnak ezekről a támogatásokról. Ezentúl egyetértek azzal is, hogy a pótólagos finanszírozási rugalmasság támogatandó, ám ez nem lehet befolyásolni egy bank besorolására. Itt, itt különösen az ötös módosító, Anderson asszony részéről, meg Dál asszony részéről benyitott módosítókra reflektálok ezzel, meg a hetes számúra. Ezen túl tovább támogatom a jobb finanszírozás gondolatát, a KKV-k jobb finanszírozásának gondolatát, meg a finanszírozási szolgáltatások és közvetítők vonatkozó jobb hozzáférést. Ezzel a 11-es, 12-es, 13-as módosítót értem ez alatt. Ezeket támogatom. Ami a konferencia rendszert illeti, nézetem szerint az, az EBB projektjeit úgy kellene vizsgálja, hogy ezt az átláthatóságot is vizsgálja meg azt is, hogy fenntartható legyen a vonatkozó beruházás, azaz munkahelyeket is teremtsen hosszú távon. Ebben a szellemben a 19-es és 20-as gál féle módosítókat is támogatom, és a Hübner asszony által jegyzettet is. Ami a csatlakozás előtt álló országokat illeti, az EBB is beruházásai, főleg az energetika szempontjait kellene, hogy kövessék igyekszem, arra törekszem, hogy a 47-es módosítót, 48-ast és a 49-est egy kompromisszumba ötvözem. Ma a KONT szakbizottság ö, szavaz a vonatkozó témára, a témára vonatkozó jelentéséről, illetve ma tárgyalják, és március 15-én szavaznak rá abban a szakbizottságban. Kérem az árnyék előadókat, és ez, hogy holnap 11 és 12 között a VIB 0204-es teremben jelenjenek meg, hogy ott megállapodásra tudjunk jutni azon kompromisszumok tárgyában, módosok tárgyában, amelyeket a mai délután során meg este igyekszem összeállítani. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy meghallgattak. Thank you very much, Mrs. Hübner. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Hübner asszony, a szó. I hope I'm, um, I'm heard. Igen, köszönöm, elnök asszony. Szeretném elmondani, hogy ezt a jelentést csak ugyan kiválónak tartom, és az elgondolásom inkább az volt, hogy nem is nagyon terjesztek be olyan módosító indítványokat, amelyek változtatnak a szövegen. Inkább kiegészítésre gondoltam, újabb gondolatok felvetésére, amelyek eh, kikerekítenék ezt a jelentést. Ezért a módosítóimat az EBB eh, eh, bekapcsolódásának kétféle körülményére igyekeztem kihegyezni. Az egyik az, hogy innovatívabb megközelítésre lehet szükség a finanszírozási eszközök megválasztásában, amelyek az európai pénzügyi intézmények bevonását is magával hordja, és úgy gondolom, hogy kölcsönöket, hiteleket, segélyeket folyósítani új formában, a garanciák új formáinak felvetése, valamint hasonló elgondolások jelentik a tartalmat az EBB-vel kapcsolatban. És a másik igen fontos körülmény, amely az EBB-vel kapcsolatban és finanszírozási gyakorlatával kapcsolatban az, hogy a, az állami finanszírozást egyfajta katalizátorként alkalmazzák a magánszektor mozgósítására, és úgy gondolom, hogy az Európai Beruházási Banknak e tekintetben már jelentős múltja van, hiszen az európai kohéziós politika megvalósításában három kezdeményezéssel is éltek, ahol ilyen jellegű ö, katalizátor szerepet szántak a strukturális alapoknak, ö, és ez ö, észlelhetően jelen van a nagyobb infrastruktúrális beruházások finanszírozása, a közlekedés, a szállítás, illetve a távközlés és az energetika területén az Európai Unió számára komoly kihívást fog jelenteni a jövőben, és az állami finanszírozás önmagában nem jelentheti a megoldást ennek a területén. Itt tehát szükség lehet a magántőke mozgósítására is, és ez vezet el a projektkötvények kibocsátásának kérdésére, ahol az EBB szintén jelentős szerephez juthat, és ahol ezáltal ugyancsak jelentős volumenű magántőke mozgósítható. Ennek következtében a legtöbb benyújtott módosító indítványt magam is támogatom, e, különös tekintettel erre a e, megerősítő funkcióra e, az ebb vel kapcsolatos jelentés kapcsán. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm. Kíván-e más hozzászólni ehhez a témához Pascal. Oui, bonjour. Igen, jó napot kívánok! Először is a jelentős tevőnek azt mondanám, hogy a csoport nagyon elégedett a beterjesztett jelentéssel a fontos módosításokra kitért, és én három aspektusra szeretném felhívni a figyelmet. Az első arra utal, hogy szükséges lenne egy kicsit messzebbre menni az éghajlat és az energetika kérdéseiben. Érdemes lenne pontosítani, hogy az Európai Beruházási Banknak úttörő szerepet kell felvállalnia a klímabarát beruházások területén a kőolajjal kapcsolatos jelenlegi helyzet is emlékeztet arra, hogy nagyon függünk az energiaellátásban külső tényezőktől, ezért az Európai Beruházási Banknak, befektetési banknak katalizátor szerepre van szüksége, hogy a széndiokszid kibocsátás csökkentése érdekében eh, megfelelően tudjunk eljárni, ezért az Európai Befektetési Banknak eh, figyelnie kell arra, hogy a szén eh, tüzelésű üzemek más modellt válasszanak, és erőteljesebben vállalják fel a környezetbarát megoldásokat. Erre finanszírozás szükséges közpénzekkel kellene ezeket segíteni, hogy a széntüzelésről más üzemanyagra álljanak át. Ezt már középtávon figyelme kellene venni az Unióban. Ami pedig a projekt kötvényeket illeti, ez a megfogalmazás a megfelelő környezetbarát átalakításokat és a projektkötvényeket a figyelem homlokterébe helyezni, szeretnék arra is emlékeztetni, hogy a jelentés számunkra kielégítő azzal, hogy a követeléseket pontosabban kell megfogalmazni az Európai Befektetési Bank felé, mert olyan szakpolitikát kell folytatnia a banknak, hogy megnézze, milyen projekteket, milyen üzemeket finanszíroz, és nehogy adóparadicsomba menekítsenek azok pénzeket meg kell nézni, hogy mennyire változtatják telephelyeiket egy olyan entitás, amelyik pénzért fordul a bankhoz, megfelelő ellenőrzés alá kell essen, hogy nehogy adóparadicsomokba kerüljön a pénz, ezért visszajelzésre van szükség a bank részéről, hogy konkrétan a pénzpolitikája mire irányul, mert a nagy kötelezettség, vállalások pontos kihatását is mérni kell. Köszönöm szépen! Is uh, anybody else? Uh, Jean-Paul kér még szót. Asszonyom, uh, én ügyrendi uh, felvetést szeretnék tenni. Most vagy az összes politikai csoportosulást végigvesztük, vagy egyiket sem, mert ez egy bizottsági ülés, erre szeretnék emlékeztetni, és nem frakcióülés. Ezért azt szeretném, hogyha ezeket a, a, a nagy hirdetőtáblákat innen eltávolítanák a teremszolgák. Elnök, elnézést, el, itt egy frakcióülés következik majd, tehát igaza van abban, hogy még nem kellene itt lenniük ezeknek a tábláknak de ezt nekem kellett volna észrevennem Zsampol, és nem önnek. De úgy látszik, engem nem sért annyira, mondja az elnök asszony. Ö, ö, úgy látszik, hogy én még háttal ülve is észreveszek ilyeneket, mondja Jean-Paul. Good for a coordinator. We... Elnök asszony, nagyon jó ez, ha egy koordinátor ennyire figyelmes. Szeretné még valaki szót kérni, Rudolf? Um, uh, Csak, hogy Jean-Paul megjegyzésre reflektáljak. Tehát Jean-Paul mondandóján reflektálva, alternatív javaslatként vázolnám fel, hogy ha ha, ha megint a liberális frakció üléstermében ülünk össze, és olyan sok, hogy pont annyi liberális transzparens legyen, ahány liberális tagja van a bizottságnak. Ugye, mert hogy ott szokás az, hogy mindenkinek megvan a maga álláspontja, egyéni álláspontja. És akkor ezt jeleznénk ezzel a sok kijelzővel. Ám komolyra fordítva a szót, hangsúlyoznom kell, kutás képviselőtársamhoz fordulva, hogy ö, nem szabad szemet átugranunk azon tény felett, hogy egy ilyen fontos témával egyrészt foglalkozunk, és fontos az is, hogy gyümölcsözé vegyük ezt a vitát, a válság kilábalását erősítve ezzel. Ezért üdvözlöm a kutasféle javaslatokat, és szeretnék gratulál neki, és mindenkit felhívok arra, hogy az eleve együttműködés a jelentés érdekében valóban gyümölcsöző legyen. Köszönöm szépen, Kejtesz egyébként nem lehet itt nagyon könnyen számba venni a jelenlévők létszámát. Köszönöm, elnök asszony. A projekt kötvényekre szeretnék visszatérni. Kár, hogy eh, eh, itt a két bizottság között eh, nem alakul ki összhang ebben kapcsolatban. Pillanatnyilag zajlik a projekt kötvényekkel kapcsolatos vita egy másik ülésen, és szívesen részt vennék azon az ülésen is, hogy meghallgassam az ott elhangzó érvelést. Tehát kár, hogy nem sikerült jobban egyeztetni ezt, hiszen az EBB-re ez hatással lenne, és az EU egész szempontjából sem lényegtelen, hogy hogyan alakulnak ezek a projektbondok. Ezért jó lenne meghallgatni az ott elhangzó, illetve az itteni véleményeket is, és ezeket valamiféleképpen összhangba hozni. Nem tudom, hogy hogy lehetne ezt megcsinálni egyszerre az ember két helyen, nem lehet talán a koordinátorok feladata volna, hogy jobban egyeztessenek, hiszen két helyütt nem jelenhetünk meg egy időben. Minden esetre lényeg az, hogy itt is vitának kell kialakulnia, hiszen ez rendkívül fontos körülmény, mint az, az EBB éves jelentéséből is kitűnik, és ez a finanszírozás megoldásnak egyik igen jelentős eszköze lehet a jövőben. Már ma is az. Egy olyan metodika alakult ki, amelyet már ebben a bizottságban bíráltunk, és most az EU költségvetésével kapcsolatos munkában is javasoljuk, hogy ezzel kapcsolatos megfontolások nyerjenek tért. Az EBB lenne az elsődleges eszközünk e tekintetben, hiszen az EU költségvetését támogató projekt projektkötvények kibocsátóját látjuk benne, és ezért szeretnénk hivatkozni egy olyan kezdeményezésre, ahol egyfajta testület áll az elgondolás mögött, anélkül, hogy itt hagyatkoznánk egy csupán szavakból álló indítványra. Tehát jó lenne, hogyha meghallgatnánk az ottaniakat is, és ezt visszatáplálnánk ennek a bizottságnak a munkájába. Persze, olyasmiről van szó, szól az elnök asszony, amely eh, más kontextusban is látható. Itt eh, Alexander Carol Reno az EBB-től eh, megjelent, aki a pénzügypolitika főosztály vezetője. Nem tudom, hogy tudna-e kiegészítő tájékoztatást nyújtani az ügyel kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, a konkrét felvetést kapcsolatában eh, a projektkötvényekről, mint ismeretes ma eh, a bizottsága zajlik egyfajta egyeztetés, és az elnökünket meghívták, hogy eh, a az innovatív pénzügyi eszközökről is előadást tartson, és természetesen szívesen ellátogat az önök körébe is, amennyiben az előttünk álló napokban megvitatni kívánnák ezt a témát. Minden esetre néhány konkrét felvetést hangoztatnék. A kötvényeket nem az EBB, nem az EU bocsátaná ki, hanem ezeket a kötvényeket magánvállalkozások bocsátanák ki, amelyek az infrastruktúrális beruházásokért felelnek. Vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy az EU költségvetését is felhasználjuk az EBB pénzügyi kapacitásaival együtt, hogy garantáljuk ezeket a kötvényeket, a véget, hogy ezek megfeleljenek a magánbefektetők érdekeinek, illetve a piaci kereslet élénkebb legyen irántuk tehát itt nem az EBB, vagy pedig az EU által kibocsátott kötvényekről van szó. Minden esetre szívesen nyújtunk ezzel kapcsolatos további felvilágosítást, illetve írásbeli tájékoztatást, hogy az ügy részleteivel kapcsolatban is tisztábban lássanak, és a bizottsággal folytatott együttműködésünkről is beszámolnánk. A további felvetésekre is kitérnék, ha megengedik. Először is szeretnék mondani, köszönetet mondani Kutas úr kitűnő munkájáért, az előadói jelentésért, illetve a módosító indítványokért, amelyeket örömmel nyugtázunk a magunk szempontjából. Ami a KKV-knek nyújtott hiteleket kérdezi, illeti, az éves adatok már 2010-re vonatkozólag is befutottak, és teljes finanszírozásunk meg fogja haladni a az e, Európai e, Gazdaságélénkítő Programban foglaltakat 2010-re e, vonatkozólag. A KKV-knek 2009 óta egyre bővülő volumenű kölcsönöket nyújtunk, és ugyanez vonatkozik a csatlakozásra váró országokra is, ahol elkötelezettséget vállaltunk, hogy pénzügyi közvetítők segítségével a KKV-iket támogatjuk, és ugyancsak kötelezettséget vállaltunk a közvetítők felé, hogy az EBB eh, eszközeit hasonló saját részükről hozzátett eh, tőke eh, befektetéssel egészítsék ki a parlament funkciójának bekapcsolásával még jobban is előbbre léphetünk, és ami a nem együttműködő joghatóságokat illeti. Ezzel kapcsolatban új politikánk van kialakulóban 2009 óta, amelyet a tanács úgy tekintett, mint a különböző újfajta politikai megközelítések egyik élenjáró példáját, és amennyiben lehetséges, próbáljuk leküzdeni az megfelelést nem biztosító joghatóságokkal kapcsolatos problémákat, hogy offshore pénzügyi központokban terelhessék át ezeket az eszközöket. Ezzel kapcsolatban az egyéb nemzetközi szervezetekkel karöltve próbálunk kooperálni, és az EU részéről is kialakulóban van egyfajta lista. Külső partnerek bevonása nélkül azonban teljes körű listát ezzel kapcsolatban nem fogunk tudni kialakítani. Az OECD, az FATF e és, FATF és egyéb szervezek bekapcsolásával alakulhat ez ki. Végezetül pedig az említett EBB-vel kapcsolatos katalizátor hatásról. Nos, valóban növelhető az EBB finanszírozási kapacitása és az EU központi költségvetéséből folyósított kölcsönök megsokszorozására a magántőke mozgósításával. Ez az EBB 3-ás hitelminősítésére vezethető vissza. Ez egyfajta pénzügyi előnyel járt az ügyfeleink számára is. Én itt leállnék, és természetesen, hogyha konkrét kérdésük van, szívesen válaszolok. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy felvetés megütött a fülemet, hogy garanciát ad ki ezekre a kötvényekre az Európai Beruházási Bank. Az a kérdés, hogy ez a garancia hol jelenik meg a mérlegén az EBB-nek. Ezt a tagállamokhoz hasonlóan vehetjük? Tehát, hogy náluk megjelenik a mérlegen, amikor garanciát adnak egy bizonyos finanszírozási eszközre. Én úgy értettem, hogy ön még szeretne erre a kérdésre visszatérni, de Kei felvetette a mérleg kérdését, és az sem egészen világos. Ha megengedi, elnézést, mind rajta lesz a mérlegen, tehát nem lesznek mérlegen kívüli tételek ezek a garanciák, hanem az EBB-nek a mérlegében szerepelni fognak, mint ahogyan már számos eszköznél látható a kockázat megosztás miatt, tehát mindenütt ott lesz a mérlegben, és tartalékot is kell képezni rá nem fog az hiányozni sem az EBB mérlegéről, sem az Európai Bizottság költségvetéséből. Elnök asszony, köszönöm. Kutas úr, szeretne visszatérni? Uh, Csak néhány szóban köszönöm. Először is köszönet a támogatásért, meg a, a módosítóban beterjesztett gondolatokért. Jó kompromisszumokra ad ez lehetőséget. A projektkötvényekkel kapcsolatban folytatott a vitát magam is támogatom, és szerintem is jobb, ha meghívjuk Majstad urat a szakbizottságban folytatandó vitá, vitára ebben a témában, hogy világosá tehesse álláspontját a garanciákkal, a projektkötvényekkel kapcsolatban. Úgyhogy ezt a javaslatot támogatom. Köszönöm még egyszer, és várom a holnap délelőtt 10 órai találkozónkat, ahol a kompromisszumokat tudjuk majd véglegesíteni. Elnök, köszönöm. Ahogy hallották, március 15-ére várható a szavazás, és az áprilisi plenárison tűzük napirendre majd ezt a jelentést. Lépjünk tovább. A pénzügyi konglomerátumok témájára, melyek kapcsolatban megadom a szót a jelentés tervezett szerzőjének, Szolozsán úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, az Európai Parlament minden olyan képviselőjének, aki módosító indítványt nyújtott be a jelentéshez. Nagyon jók ezek a módosító indítványok, és köszönök a tanácsadónknak, Barnes úrnak is a segítségét hogy elemezzük ezeket a módosításokat. Megállapítatok, hogy nagyon sok módosítással egyetértünk azok közül, amelyeket benyújtottak. Vannak olyan módosítások, amelyek jobb definíciókra törekednek, mint azok a meghatározások, amelyek a szövegben láthatóak a bizottság szövegében. Nem fogok ragaszkodni olyan módosító javaslatok ról szólni, amelyeket eleve támogatok, de néhány problémát felvetnék. Számos módosítást meg kell itt majd beszélnünk, és a későbbiekben is meg kell majd vitatni az Európai Bizottság és a tanács képviselőivel is. Az első kérdés arra vonatkozik, hogy hogyan határozzuk meg hogy egy csoportnak a tevékenysége vajon főleg a pénzügyi ágazatban zajlik-e, és itt különböző módosítások vannak a 92-es Lambert úr módosító javaslata, és a 93-as is az asszonynak a javaslata erre vonatkozik. Lambert úr javasolt egy értékhatárt, 10%-ot. Ezt a 10%-os küszöböt arra érti, hogyha egy csoportnak a pénzügyi tevékenysége meghaladja a 10%-ot a szabályozott és nem szabályozott pénzügyi jogalanyok között a, a akkor be kell emelni ezt a csoportot is abba a körbe, amely a pénzügyi szektorhoz tartozik. Azután javaslat van arra, hogy 40% legyen a küszöb, az értékhatár, és az európai felügyelő hatóságok döntsék el azt, hogy a bankszektor, a biztosító, a befektetési ágazat, ezek relevánsak-e. Szeretném, hogyha ezt megvilágítaná az indítványozó, hogy miért tartja szükségesnek ezen tevékenységek pontosan meghatározását a pénzügyi ágazatban, és akkor ezt a javaslatot támogatni fogjuk. A második kérdés arra vonatkozik, amit úgy hívunk, hogy nem szabályozott pénzügyi jogalanyok, a mérleg főösszeg vonatkozásában a konglomerátum szintjén ez felügyelet alá esik. 110-es javaslatot nézzük, Lambert úr nyújtotta ezt be, és eh, a gondolatait osztom itt ez a javaslat a nem szabályozott pénzügyi vállalkozásokra vonatkozik, a mérlegen kívüli tevékenységeket is beleértve. Itt az a probléma, hogy eh, vissza kell térnünk az eh, irányelv tervezett hatájára, és arra szeretnék emlékeztetni, hogy két stádiumról beszélhetünk a változtatások tekintetében. Tehát, hogy hogyan ellenőrizzük, felügyeljük a pénzügyi konglomerátumokat. Az első stádiumban az a javaslat, hogy a meglévő direktívákat alkalmazzuk a módosítások hatásának felmérésével más irányelveket is megnézve is annak szükségeseket, hogy milyen új irányelvek szükségesek. Az európai felügyelőhatóságok meghatározására. Javaslom, hogy ezt a kérdést most tegyük fel, hogy a nem szabályozott pénzügyi vállalkozások a mérlegen kívüli tevékenységet is beleértve felügyelet, kiegészítő felügyelet alatt állnak-e. Nem tudjuk a hatást, hogy milyen kihatása van vagy lesz ennek a javaslatnak. Ezért jobb ezt a javaslatot meghagyni arra, hogy majd a második stádiumban ítéljük meg, amikor az Európai Bizottság már elvégezte a teljes elemzést mindazokra a változásokra nézve, amelyeket a pénzügyi konglomerátumok felügyelete tekintetében elvégzünk, és a hatás elemzés alapján térjünk vissza erre a kérdéskörre. Van egy kérdés az alternatív befektetési alapok kezelőivel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy jó kompromisszumot tudunk itt kötni. Valójában az a kérdés, hogy ezek az alternatív alapkezelők hol helyezkedjenek el a befektetési ágazatban, vagy egy másik pénzügyi ágazatba tegyük őket. Balc javaslata nagyon jónak tűnik, hogy az alternatív alapkezelőket a befektetési szolgáltatások alá soroljuk, vagy ha ezek az alternatív beruházási alapkezelők csak egyetlen egy szektorban tevékenykednek, akkor abból az ágazatba tartozzanak. Azonban vannak nagyon jó javaslatok egy olyan kérdésre, amely a stressz felmérésre vonatkozik. A jelentéstevő javasolta ezt a stressz felmérést, Balc úr és Skinner úr is a módosító indítványokban hivatkoznak erre a stressz felmérésre, és én erre utalok, van már egy kompromisszumos szövegünk, és úgy gondolom, hogy amikor majd ö, megbeszéljük ezt a kompromisszumot, akkor egyet tudunk érteni, és válaszolni tudunk mindezekre a módosításokra. Nos, ezek voltak a legfontosabb felvetések. Okay, thank you. Köszönöm szépen. Kicsit félre kell toljam a végzeteimet, hogy lássam a napi rendet, és keresem a következő hozzászólót, Edward. Péter Skinner nevében terjesztem be a most mondandómat, aki sem, sem tudott eljönni. Ő üdvözli a módosítók, beterjesztett módosítók széles körét, szerinte legtöbbjük ezeknek hasznos, módosítás, mert kiegészítik a jelentős tövő alapjavaslatát, ám úgy értékeli, hogy egyes módosítók a szövegtervezet lényegétől eltérnek, illetve félreértik a konglomerátumok miben létét. Az ő módosítói három témakörű csoportosítóak egyrészt igyekszik finomítani a közös bizottság, a Joint Committee szerepkörének meghatározását, biztosítva azt, hogy feladatai a jogi státuszának és a forrásainak is megfeleljenek. És azt is biztosítanom kell, hogy elkülönüljenek az ISZ-ik feladatkörei a konglomerátumok a hágazatokon átnyúló jellegének megfelelően. Másodszorban a jelentéskészítés átláthatóságát is javítani szeretné Skinner és a konglomerátumban működő jogi személyiségek szerepe, illetve együttműködése a konglomerátum működési rendszerében a tárgya ezeknek. Bankok és biztosítók vonatkozik. Az, az a cél, hogy egyenlő játék teret biztosítson minden résztvevőnek. Harmadsorban pedig meg kell akadályozni a bankokat és a konglomerátumokat abban, hogy, hár, hogy az egyes pillérben levő saját tőkéjüknek 3%-át kockáztathassák, illetve beruházás alapokban forgathassák. Ugyanakkor egy joghézagot is orvosolni kíván ez a módosító, és a vonatkozó rendelkezések kiegészítését kívánja meg. Az a célunk, hogy erőteljes parlamenti álláspont alakuljon ki a három oldalú intézményközi megbeszélésre. Elnök, köszönöm szépen. Az árnyék előadói vagyok az ALDE frakciónak, úgyhogy magamnak adom meg a szót. Csatlakozom az előadó által elmondottakhoz, és a 92 93-as módosító indítványjal kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy ennek a célja az volt, hogy Eh, az AIG vagy ehhez hasonló jelentős eh, szerepvállalók, eh, amelyek a küszöbérték fölött vannak, szintén megfelelő elbánásban részesülhessenek, hiszen ezekkel itt célszerű foglalkoznunk, hiszen előfordulhat az, hogy a 10% nem a megfelelő küszöbérték. Azt hiszem, hogy egy kicsit tovább kellene dolgoznunk az itt beterjesztett módosításon, hogy ezzel az eddig rendelkezésünkre állt útmutatásoknak megfelelő módon rendelkezzünk ezekről a kérdésekről, hiszen egyébként helytelen benyomást kelthetünk az ESZA köreiben, és gondoskodnunk kell arról, hogy megfelelő keret álljon rendelkezésünkre a meghozandó döntésekhez. A 96-os módosítommal kapcsolatban, ahol azt javasoltuk, hogy az AIFM-et mint a legközelebbi kapcsolatban álló szereplőt is szerepeltessük. Úgy gondolom, hogy ez logikus konklúzió és összhangban is áll a 95-ös balcféle eh, módosítással, eh, amennyiben azt eh, valamelyest konkrétabb formában fogalmazza meg, tehát a gondolatmenet azonos. Ennek nyomán alakult ez ki. A további útmutatásokra vonatkozó módosításaim közül a 111-est említeném meg, ami a holding vállalkozásokra vonatkozik, és amelyik minden bizonyal kiterjed olyan vállalkozói körökre is, amelyek a jelenlegi megszervezés szerint nem alkotják tárgyát ezeknek a rendelkezéseknek. Tehát célszerű lenne már most tisztázni, hogy miről is beszélünk konkrétan, tehát meg kell nézni azt, hogy a holding cégeknél valójában mi történik, és ez egy alkalmas kiinduló pont lenne erre. A további módosításokat a magam részéről szintén támogatni tudom, és most úgy gondolom, hogy célszerű volt a saját módosító indítványaimmal kapcsolatos mögöttes megfontolásokról ejteni néhány szót. Philip Lambert a következő hozzászóló. Köszönöm, elnöknő. Nos, először is szeretnék válaszolni az előadónak. a nem szabályozott vállalkozások témájában. Nos, úgy gondolom, hogy ezt a későbbiekben kellene rendeznünk. Célszerű lenne minden esetre megemlíteni, még ha kézenfekvő is, hogy fontos ez, és nem tudom, hogy kell-e szerepeltetnünk ezt a preambulumban, vagy valamelyik cikkben, talán ezt célszerű lenne itt most megfontolnunk, de úgy gondolom, hogy senki sem javasolja azt, hogy ezeket az SPV-ket kihagyjuk a rendeletből. Ami valójában meglepett, az az, hogy nem reagált, és szeretném ezt megérteni, talán ambiciózusabb vagy radikálisabb javaslatokra, amelyeket itt beterjesztettünk, hogy a pénzügyi konglomerátumok tevékenységét elkülönítve kezeljük, és határértékeket vonjunk, hogy különféle javaslataink ezt szolgálják, és szeretném tisztázni, hogy egyetértenek E, ezek némelyikével, vagy egyikkel sem elvetve őket, e, hogy megakadályozzuk a különféle tevékenységek közötti e, pénz átutalásokat, a transfereket az ilyen konglomerátumok esetében. Azt hiszem, hogy az egész rendszert tisztábbá eh, és áttekintetőbbé tenni, hogyha ilyen rendelkezéseket hoznánk, eh, hiszen a eh, pénzügyi vállalkozások a válság nyomán egyre nagyobbá válnak, egyre inkább a konglomerátumok irányába mozdulnak el, és egyszerűen kezelhetetlené válik a szabályozó számára, áttekinthetetlenné e, és nehezen kézben tarthatóvá. Ezért e, szeretnénk jelöl, jelezni, hogy milyen irányba e, volna célszerű nézetünk szerint tovább lépni. Ez talán első pillantásra egy kicsit radikálisnak tűnik, de azt hiszem, hogy a növekvő méretekre való tekintettel, mivel exponenciálisan növekvő intézményekről van szó, ezeket a küszöbértékeket mondjuk 100 milliónál megvonni egy kicsit előbbre mutat látható, feketébb-fehérebb talán az eddiginél, de mindenképpen kell keresnünk egy olyan képletet, formulát, amelyik alkalmas lehet arra, hogy ezeket a méret növekedésből adódó nehézségeket kezeljük. Lehet, hogy szuboptimális, de az világos, hogy piac torzító hatással van az ilyen intézmények méretének növekedése, ideértve az európai bankokét is, hiszen nem csupán arról van szó, hogy gyakorlatilag ellenőrzésük alá vonták a piacokat, és az üzleti lehetőségeket elvonják más piaci szereplőktől, és most már a bank bankok tartják kézben az értékpapír kibocsátást és kereskedelmet is elvonva ezt a lehetőséget más pénzügyi vállalkozásoktól, mint például ahogyan azt a szoftverek világában a Microsoftnál tapasztalhattuk. Általában megállapítható, hogy ez a piac szempontjából kedvezőtlen fejlemény, és meg kell találnunk az elmozdulás irányát, legalábbis a preambulumban utalva annak irányára. Köszönöm. Köszönöm, Kay. Köszönöm, állapasszony. A jelentéstevő és az árnyékeladók jó részt uh, kitértek az általam felvetendőkre. Ám a felvetések alapján fe, látnunk kell, hogy itt a pénzügyi konglomerátumokról van szó. Ezek nem feltétlenül nagyok, pusztán arról is lehet, szó lehet, hogy a tevékenységek kombinációját végzik, amelyeket lefedez az irányelv. Úgyhogy ez, ez a jogalkotási munka mely végső soron viszonylag kicsi változást hoz, mint sem egy alapvető nézetmódosulást, ne arra törekedjen, hogy ezeket a csoportokat, ezeket a vállalatcsoportokat negatív, előntelen helyzetbe hozza a banki vagy a, a, a biztosító piacon levő nem konglomerátumként működő vállalatokkal szemben. Én, mint brit képviselő mondhatom, hogy egyetlen, csak egyetlen pénzügyi vállalatunk illeszkedik a konglomerátum definícióba, és szerintem ez a vállalat gyakorlatilag nem különbözik a csak banki vagy csak biztosítói tevékenységet végző vállalatoktól. Úgyhogy azért nem minden bankra és biztosítóra vonatkozó átfogó szabályokat hozzunk, bár azt is láttunk el, hogy a konglomerátumok nem hordoznak sajátságos kockázatokat a, a nem ö, mérlegen szereplő tételek ügyében sem, meg az EIF részvételét tekintve sem. Tehát a konglomerátumok és a csak banki vagy csak biztosítói tevékenysége a között olyan nagy különbséget nem érzek. Ezért nem látom nagyon hasznosnak azt, hogy olyan szabályokat hozunk a konglomerátumokra vonatkozóan, amelyek nem volnának érvényesek a bankokra vagy a biztosítókra. Vegyünk azért figyelemmel arra, hogy ne zavarjuk a, a, a versenyt, teremtsünk egyenlő feltételeket. És a a Volker szabályt a konglomerátumokra vonatkozóan bevezetni kívánjuk, míg a banki ágazat egészére nem. Ez engem aggaszt. Nem sok értem van annak, hogy egy alosztályra célozzuk meg a szabályozást, ahelyett, hogy a teljes ágazatra vonatkozóan szabályoznák egységes elvek alapján. Némi aggája hallgattam, aztán további módosítókat is, melyek viszonylag önkényes százalékos küszöbértékeket határoznak meg. Ez aggaszt engem, hogy nem végzünk hatástanulmányokat ezen küszöbértékekkel kapcsolatban. Valakinek azért meg kell nézni, hogy valóban releváns küszöbértékek -e ezek. Nem mi vagyunk parlamenti képviselők, feltétlenül azok, akik hasonlítésszerűen meg tudjuk mondani, hogy 10-20 vagy akárhány százalék lesz-e a küszöbérték. Ezt megfelelő vizsgálat tárgya kell legyen, és nem mi kell javasoljuk, hanem a felügyeleti hatóság a saját gyakorlata alapján. És hogy az a cél, hogy egészében ne essen más elbánás alá ez a vállalati típus csak azért, mert konglomerátumokból áll. A kockázatokkal kell foglalkoznunk. És ha fennáll a kockázat, például, hogy a, a nem mérlegen szereplő tételek ilyet jelentenek, az nem csak, biztos, hogy nem csak a konglomerátumokra jellemző kockázat, hanem az egész pénzügyi ágazatra. Úgyhogy ne alkalmazunk kettős mércét, Dönts el minden vállalat, hogy milyen bank vagy biztosítási modellt választ, kicsi vagy nagy, legyen ez mindegy, de semmiképpen sem szabad hátrányos helyzetben hoznunk egy bizonyos vállalattípust. Uh, Mr. Krüte isn't here. Uh, Krüte úr nincs itt. Uh, Lambert úr ismét szót kért, nagyon röviden. Feltételezzük, hogy uh, segítőkész választ ad. Igen, két dologra, Kének a felszólalására szeretnék rámutatni, hogy valószínűleg az Egyesült Királyságban ezt szabályozzák, de gondolom lesznek ebből még a brit pénzügyi intézmények mint a Barclays Bank konglomerátumként működnek. A definíció az elég széles körű ahhoz, hogy a problémával foglalkozunk. Ez nem azt jelenti, hogy ha egy konglomerátumról van szó, akkor mindenképpen kockázatosnak ítéljük, így kellene ezzel foglalkozni. Értem a felvetését, amikor azt mondja, hogy nem kellene a Folker féle szabályt csak a konglomerátumokra alkalmazni. Elnök, köszönöm. Természetesen ezek a megjegyzések kapcsolódnak az én módosításaimhoz is, mert hogyha megnézzük a holding társaságokra vonatkozó módosításaimat, hát nem csak az Egyesült Királyságban vannak olyanok, fontos az egyelő esélyek megőrzés, egyelő lehetőségek biztosítása nem kell folyton szabályokat alkalmazni, hogyha arra nincs is szükség, de most szerintem adjuk vissza a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm, elnök asszony ismét. Ha nézzük azokat a felvetéseket, amelyeket Skinner úr nevében mondtak el, úgy gondolom, hogy ezek a megjegyzések a bizottság tekintetében elgondolkodtatóak, mert itt a jogi szerepről van szó. Szinder úr szerint a jogi bizottságnak nincs szerepe a határozathozatalban, de mi úgy gondoljuk, hogy a projekt irányelv tekintetében éppen hogy lenne szerepük, a beszámolók átláthatósága, nos, ami a Folker szabályt illeti, ezt meg kell beszélnünk, mert ismét azt kell mondanom, hogy nem igazán hajlok a felé, hogy olyan módosításokat támogassunk, amelyeknél nem végeztünk hatásvizsgálatot. És sajnos nem csak ez a probléma, hanem visszatérve Lambert úr felvetéseire, és megnéztem ismét a módosításait. A 114-es módosításban Lambert úr azt javasolta, hogy legyen egy értékhatár, hogyha az összesített főszege egy konglomerátumnak meghaladja a 100 milliárd eurót, és egy éven belül a mérlegfő összegét nem csökkenti a e küszöbérték alá, akkor a pénzügyi konglomerátumra az első cégben említett ágazati jogszabályokhoz képest a tőkekövetelmény háromszorosa vonatkozik. Az a problémám ezzel, hogy itt nincs hatásvizsgálatunk. És úgy gondolom, hogy ez probléma a bizottság részére, hogy előbb fel kell mérni, és aztán vissza kell ide jönni a hatásvizsgálat eredményével ahhoz, hogy világos álláspontot alakíthassanak ki a képviselő társaink a bizottságban azzal egyetértek, ami itt szerepel. Én nem gondolom, hogy illetékesek vagyunk abban, hogy mi állapítsuk meg ebben a szakbizottságban a pontos küszöbértéket. Ezt egy hatásvizsgálatnak kell megelőznie. Másrésztről elmondhatom, hogy majd beszélgetek kollégákkal akik módosításokat javasoltak, és törekedni fogunk a kompromisszumokra, amennyire csak lehetséges. Köszönöm a szót, elnök. Igen, köszönjük szépen. Világos, hogy vannak dolgok, amelyek nagyon érdekesek, és érdemes visszatérni rájuk. Március 21-ére, 22-ére irányozzuk elő a vitát, aztán májusban a plenárisra is elkerül a téma. Aztán nézzük most az ötödik pontot, ami pedig az euróátutalások és beszedések technikai követelményei vonatkozik. Jelentéstevő, köszönöm elnök asszony. A bizottság a karácsony ünnepek előtt 2010. december 16-án nyújtotta be javaslatot. Belső piacot kell létrehozni azzal, hogy ne legyen különbség a határokon átívelő és a nemzeti piacokon belüli átutások között. Fontos gazdasági előnyöket jelent, és a cégek és a fogyasztók érdekeit is szolgálja az, hogyha megkönnyítjük a határokon átívelő átutalásokat, a hatásvizsgálat azt is említi, hogy az európai gazdaságnak előnye származhat eh, ebből hat év eh, alatt eh, több mint három milliárd euró egy piac orientált projekt, ugyanakkor egy fontos politikai kezdeményezés is, amelyet következetesen támogat az Európai Parlament, a Bizottság és az Európai Központi Bank is unió szerte vannak rendszerek az átutalásokra, az európai átutalási testület, amelyet az európai bankszektor állított fel. 2008. januárjában a SZIPAK beindította az SZT-t, és a közvetlen átutalásokat 2009. november 2-án, ugyanakkor az új rendszerekre való áttérés nagyon lassúnak bizonyult. 2010. októberében a ö, SEPA ö, átutások beutalása után még mindig csak 9,3%-ot a részesedésük a SEPA közvetlen átutalások részesedése pedig 1 százalék. El kell mondanom, hogy a jelenlegi helyzet bizonytalanságot jelent minden érdekelt félnek, és különösen méltánytalan azokkal szemben, akik nagyon gyorsan meglépték az összes megkövetelt változtatást. És mi a parlament emlékezhetünk arra, hogy az Európai Parlament kétszer is kér, kérte az Európai Bizottságot, hogy a SEPA rendelet meglegyen 2009-ben és 2010 ben is. Az EP azt mondta, hogy világos, megfelelő és kötelező érvényű határidőre van szükség, 2012. decemberére át kell térni a SEPA eszközre. A bizottságnak az anyaga azt mondja, hogy a között átutalások és beszedések 12, illetve 24 hónap alatt kell, hogy a szükséges változtatásoknak megfeleljenek a páneurópai rendszerek, a szabályozási eszközöknél fontos, hogy új rendszerek kialakítására is sor kerüljön. A szabályozók megkövetelik bizonyos közös szabályozók és technikai követelmények alkalmazását, a nemzetközi bankszámlaszámok, az úgynevezett IBAN számok, a bank azonosító kódok, a VIC kódok, és a pénzügyi Eh, szolgáltatásoknál 24-22 eh, eh, minden euró számla átutalás az Európai Unióban. November 17-én, 2010-ben sok aggály elhangzott azok, akik azon a meghallgatáson részt vettek, azok a jogalanyok sok aggálynak hangot adtak, mindenki számára nyitva állt az ajtónk, és mindenkinek lehetősége volt a rendelet módosítását javasolni, indítványozni. Nagyon nyitottak voltunk tehát minden érdekelt fél irányába, hogy felsorolhassák a kívánságaikat megpróbáltam a legellentmondásosabb kérdéseket felválasz, felvázolni, hogy bemutathassam önöknek. Először is itt van a határidő kérdésköre. Néhányan javasolták, hogy csak egyetlen egy határidő legyen, ami a hatályba lépés utáni 24. hónap vége legyen, a 24 hónap lenne a maximum kompromisszumos elfogadható javaslat. Azután lehetne egy konkrét határidő 2013 vagy 14 január de vannak, akik korábbra szeretnék tenni a határidőt, mint amit a bizottság javasol. Mások viszont a hitelezőkre egy későbbi dátumot javasolnának. Bizonyos érdekelt felek megkérdőjelezik, hogy megfelelő-e az, hogy a bizottság delegált jogokat adjon a technikai követelmények tekintetében a felügyeletre, én nem hajlok mindenképpen a, a közféra irányába, hogyha nincs semmiféle ellenőrzés, különösen a fogyasztóvédelem tekintetében az ilyesfajta záradékoknál a bizottságnak konzultált, konzultálnia kell a releváns érintettekkel, a SZEPA tanácsa, stb. Mielőtt még bármilyen módosításokat eszközöl a rendeletben a nem lényegi pontokban. Harmadsorban pedig még mindig szükséges körültekintően megnézni azt, hogy hogyan tudjuk a többféle módozatokat kiküszöbölni, tehát hogy párhuzamosan ne legyen többféle módozat a technikai követelményeket nagyon sok bank megköveteli, különösen az átutalásoknál, az alapmodellben ez megnyilvánul, ahol a hitelezők és a, a bankok kapják a felhatalmazást, és nem a fizető és a én úgy gondolom, hogy a, a, az adós felül a hitelező felé elmozdulva nagyon fontos a fogyasztók védelme. És a mellékletből ez a maga rendelet törzszövege felé mozdulhat el. A bizottság azt javasolja, hogy költség alapúak legyenek az ügyleti díjak amikor nem fogadják el az ügyletet, akkor a tranzakciókénti ö, díjakat nézve hány bank felel meg ennek a bankszektor. Ö, nagyon sokféle vannak kereskedelmi bankok, ahol nagyon sok vállalati ügyfél fordul meg, ö, ezek a közvetlen beszedések kifizetői, más bankok viszont inkább lakossági ügyfelekkel foglalkoznak, mint fizetőkkel. A bankok a kifizetőknek, illetve az adósoknak adnak szolgáltatást, mivel ezekben a ügyleti díjakban több száz euró szerepel, ezért én biztos vagyok benne, hogy nagyon fognak lobbizni vannak érvek mellette és ellene is, hogy az ügyletenkénti díjakat azért lehetőleg egységesen kellene meghatározni a különböző tagállamokon átívelően, és ráadásul folyamatosan csökkenniük kellene a banki díjaknak a határidőt módosítani kellene, hogy egybeessen a rendelet hatályba lépésének időpontjával. Azután a német élvé a beszedés, amikor egy kártya alapján adják meg az alapinformációkat. Nagyon sok fogyasztó lehet, hogy nincsen tudatában annak, hogy amikor az üzletben a kártyáját használja, akkor közvetlen beszedést alkalmaznak vele szemben. Bizonyos javaslatevők három év, mások öt évet javasolnak az átérésre Európa, illetve tagállami szinten. Én nem tudom, hogy német kollégák vannak-e körünkben jelenleg, Remélem, hogy a német kollégák tudnának mondani valamit erre a német problémára a szepával. Aztán a hetedik és utolsó felvetés nagyon sokan szeretnék, hogyha az utolsó érték átutalások teljesen kikerülnének a hatályból, a 2 B bekezdés egyszerűen csak annyit mondana, hogy ez a rendelet a, a azokra az átutalások nem, a nagy értékű átutalásokra nem vonatkozna. Mások viszont úgy gondolják, hogy azokat is be kell tenni a rendelet hatája alá. Én úgy gondolom, hogy egy különálló stratégia és ütemterv kellene a nagy értékű átutalási rendszerek tekintetében. Megpróbáltam a legellentmondásosabb kérdéseket felsorolni. A különböző érdekelt felek számos javaslatot adtak módosítani indítványokra. Ezek lehetnek technikaiak, mint a 16-os cégben például azután vannak javaslatok, hogy csak egy pici pontosítás legyen bizonyos fogalommeghatározásokban. meghatározásokban én köszönöm a bizottságnak és a tanácsnak a jó együttműködést, és biztos vagyok benne, hogy az együttműködés továbbra is meg lesz, és a jelentés tervezett már egy hónap múlva, március 28-ára fordításra rendelkezésre áll majd az Econ bizottság érdekelt felei kérem, hogy a módosító indítványait még a határidő előtt nyújtsák be, hogy még a meghallgatás előtt már rendelkezése álljanak. A SEPA rendelet kapcsán volt egy meghallgatás február 3-án, az összes árnyékjelentéstevőt, és meghívtuk, érdekes volt a mini plenárison is behoztuk, Szofinak köszönöm, nagyon gyümölcsöző megbeszélést folytattunk, és szeretnék együtt működni az árnyék előadókkal, és tovább folytatva ezt a Strasburgi héten, jövő héten, a gyors áttérést szorgalmazza a parlament és szeretném a, a megjegyzéseiket meghallani a SEPA és az ellentmondásos kérdések kapcsán. Köszönöm. Thank you, uh, Mr. Pada. Köszönöm. Ki kíván hozzászólni? Igen, elsősorban elnézést kérek, hogy elkéstem, de különféle bizottsági üléseken egyszerre kellett volna megjelennem. Nem biztos, hogy jól sikerült. Egészen rövid lehetek tekintve, hogy a legtöbb hozzászólásomat megtartanám a későbbiekre, amikor a teljes szöveg rendelkezésünkre áll, de az előzetes eszmecserék során azokat a körülményeket emelném ki, amelyekben azonos a véleményünk. Az egyik az időbeosztás, a határidők kérdése, természetesen az ezzel kapcsolatos egyeztetések megkezdődtek, és többen mondták, hogy a, a biztos, hogy nem lehet 2014 előtt keresztülverni a dolgot, van egy természetes beruházási ciklus, ez nem borítható, és hogyha azt mondjuk, hogy 2014, akkor már előre tudjuk, hogy sokan késni fognak ahhoz képest is, tehát meg kell próbálnunk valamilyen ennél jóval szigorúbb köre, időben hozzánk közelebb eső határidőt kitűzni, hiszen hogyha ettől eltekintünk, akkor tulajdonképpen nincs is szükség jogalkotásra, ha fel akarjuk gyorsítani ezt a folyamatot. A második dolog, ami nem szigorúan erről a témáról szól, de kapcsolódik hozzá, ez a tranzakciós interchange díjak kérdése, és bízunk itt a bizottsági válaszban is a feltett kérdésre. Úgy gondolom, hogy nem teljesen megnyugtató az ezzel kapcsolatos jelenlegi helyzet, és az interchange díjakat nem sikerült az eddigiekben teljes mértékben és időben rendezni azt hiszem, hogy benne van a pakliban, hogy itt további egyeztetésekre lesz szükség alapjában. Érdekelne, hogy a bizottság hogyan látja ezt, mit gondol erről, hiszen a bizottsági válaszok arra utalnak, hogy itt a jogalkotás eszközéhez szeretnének folyamadni. Tehát a továbbiakat fenntartanám addig, amíg a teljes körű szöveg rendelkezésünkre áll, jövő hétre. Köszönöm szépen, Dag. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretném megköszönni az előadó tájékoztatását, amelyet most tartott meg. Egyetértek vele, hogy a szepára való áttérés meglehetősen lassúnak bizonyult, sokkal lassabbnak, mint reméltük ami a belföldi tranzakcióknak a szepába történő migrációját illeti, nos, itt mindenképpen gyorsítanunk kell. Másfelől a jelenlegi sémák e, töredezettsége a szepával való együttélést teszi szükségessé viszonylag hosszú időn át. Ez pedig nem kielégítő és kevéssé ható, hatékony, hiszen átfedések vannak, a költségek is sokszorozódnak, és a páneurópai versenynek is kárára válik. Tehát itt töredezett egységes piacról van szó, és fölösleges versengés alakulhat ki. Egy politikai megfontolás ezzel kapcsolatban a végső határidő kérdése. A tapasztalatom az Európai Bizottságban a liberalizációs dossziékkal foglalkozva az volt, hogy a végső határidők kitűzésével kapcsolatban szükséges egy kicsit ambiciózusabban fellépni. A postai piacon, az energetika piacon, stb. Hogyha nem tűzünk ki egy ilyen határidőt, akkor mindenki késlekedik, akkor patópárlik úrként viselkedünk. Ennek következtében úgy gondolom, hogy meg kell próbálnunk elérni azt, hogy egyfajta kritikus tömeget mutassunk fel, és erre való hivatkozással tűzünk ki egy szoros határidőt. Egyetértek tehát az előadóval, hogy komolyabb menetrendet kell tudnunk kitűzni, olyat, amelyik nem túl távoli jövőre tűzi ki a végső meghatározást, hiszen csak így tudunk egységes piacot kialakítani ilyen vonatkozásban, és ezért kell, hogy legyen egy mielőbbi véghatáridő. Thank you very much. Is there... Köszönöm. Van-e további hozzászóló? Jean-Paul, kérdez szót? Oui, merci, Igen, köszönöm, elnök asszony. Egy kis történetet szeretnék elmondani. Hát a történeteket mindig újra lehet írni. Úgy gondolom, hogy a kiinduló irányelv történetére érdemes emlékeztetni. 27 különböző átutási rendszer volt Európában, változó költségekkel, változó hatékonyságokkal, és a költség nem mindig kapcsolódott a hatékonysághoz. Volt olyan ö, rendszer is, amely számos országban nagyon sokba került, mégsem volt hatékony ezért nem volt könnyű erőteljesen harmonizálni. Nagyon sok területén területen sok mérlegelési lehetőségük maradt a tagállamoknak, és ez sem könnyítette meg a dolgokat. Másodszorban pedig tekintettel a téma nehézségére és a műveletek költségeire, a szepára való áttérés többe került, mint az euróra való áttérés az összetettség miatt nem volt meg vagy a bátorságunk, vagy a hajlandóságunk, hogy áttérjünk a meglévő rendszerekről az újra a határidő tekintetében. Hát most ugye van egy új szövegünk, én is szeretném, és azt szeretnénk mindannyian, hogy gyorsabban megvalósuljanak a dolgok, de azért érdemes tisztán látni ebben a témában mindaddig, amíg a közigazgatások nem vezetik be az eurófizetést, addig nem lesz meg a megfelelő kritikus tömeg. Én köszönöm a figyelemre méltó munkát a jelentéstevőnek, és azt kívánom, hogy kitartással dolgozzanak tovább az újonnan megtértek és nagyon fontos egy részletre is felhívni a figyelmet. Az, hogy ezt a kérdést nem kezeltük világosan, bizonyosan hozzájárult ahhoz, hogy lelassultak a dolgok. Elnök asszony is emlékezhet arra, hogy ö, 8%-nak kellett volna lennie egy átmeneti időszakban, és aztán ez homályosan maradt valahol, és a és nem ö, mozdultunk rá. Világosan kell látnunk ebben is. A bizottság egyáltalán nem hivatkozott költségekre és feltételekre. Ezt nem lehet megengedni egy ilyen dologban, amikor kereskedelmi eh, dolgokról van szó. Ebben a tevékenységben eh, meg kell engedni a résztvevőknek azt, hogy eh, tisztes haszonra is szert tegyenek az, átoda, az átutalások lebonyolítása az valamilyen értelemben egy közszolgáltatás. Nincs meg minden országban az a rendszer, vannak, a, amelyek elfogadták, mások törölték, de ott, ahol intelligens és tisztességes módon alapítják meg a költséget, ott nem olyan gyűlöletes ez a szolgáltatási mód mindenki azt szeretné, hogy kevesebbe kerüljön az átutalás díja, de hát akkor más módon kellene többet fizetni. A hide, hitelek kamata sokkal magasabb másút. Fontos, hogy a pénzintézetek valamilyen módon megfogják a költségeket, és ha egyik tevékenységben nincs elég haszon, akkor másikon keresnek. De nem kell szégyenpadra ültetni ezért a szakbizottságot, és mindenképpen foglalkozni kell ezzel a kérdéssel, más területeken is felmerül ez a banki szektorban, de ennek a rendeletnek a kapcsán is kellene rendezni a kérdéskört, mert számos vitának teret ad Rövidre kellene fogni itt az ítéletek kimondását. Bizonyos tekintetben azt mondják, hogy túl késő van, mások szerint túl korán. Én úgy gondolom, hogy körültekintőnek, realistának és pragmatikusnak kellene lennem. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Mint egyik túlélője a kifizetési szolgálatok irányelv vitájának annak idején, Nagyra értékelem Jean-Paul szenvedélyes érvelését, amelyet akkor is most is kifejtett. Van, aki hozzászólna, ha nincs, akkor visszaadom a jelentéstevőnek a szót. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm Grosses képviselő támogatását, bátorítását. Amikor először készhez kaptam ezt a jelentést, azt hittem, hogy ez egy nagyon szakmai, nagyon technikai jellegű munka lesz, ám aztán kiderült, hogy hatalmas pénzügyi érdekeket érint és mozgat meg ez a téma. Ezeket már mindannyian érzékeljük. A munka folyamán ezeket érzékeltük. Többen mondták, hogy nem lesz egységes kifizetési térség nélkül egységes piac. Politikai cél tehát ez, pirültást kell élvezzen ez a téma, erre figyelemmel kell legyünk mindig. Ezért fontos a SEPA rendszer működése, az egységes belső piac, hogy kiteljesíthesse működését. A mostani helyzet pedig elviselhetetlen azok számára, akik már elkezdték a látállást a szepára. Számukra ez most plusz költséget jelent, hiszen fenn kell tartsák a régi rendszert is, meg, meg belépett az új rendszer is. Úgyhogy azért kell arra törekedjünk, hogy könnyebbé tegyük az életét. Pont azoknak, akik hamar léptek, akik a SEPA rendszer átállására el, elsőként felkészültek. Ahogy Krocesz úr mondotta, a MIFS kérdéskör lesz a legnehezebb, megoldható, ám mint árnyék előadók szerintem megküzdünk ezzel a feladattal, túléljük. Ahogy a bevezetőmben is mondottam, gyümölcsöző tárgyalásokra számítok, hisz úgy tűnik, a politikai álláspontok nem állnak olyan nagyon messze ebben a témában, mint más témákban. Tehát inkább a nemzeti ö, delegációk álláspontjai különböznek, ám a frakcióké annyira nem. Elnök, köszönöm. A módosítók benyújtásának határideje május 16-a, június 14-én tárgyaljuk ezeket, és június 27-én tartjuk a szakbizottsági szavazást. Van tehát bőven idő a módosítók kitalálására, és február 15-én a koordinátorok megállapodtak abban, hogy a szepa tárgyában meghallgatást szervezünk, ennek dátuma április 13-a. Tehát szepa meghallgatás április 13-án. Köszönöm. Következő napi pontunk szavazás. Ám ez ezt csak 5, 10 perccel 5 előtt kezdhetjük meg, addig nem kezdhetjük. Úgyhogy köszönöm, hogy eljöttek, és azt kérem, hogy jöjjenek majd vissza. Ugye, ugye 12 képviselőtük szükség van ahhoz, hogy képesek legyünk, és mivel 5 előtt 10 perccel határoztuk meg a, a szavazás idejét, és sokan csak akkora futnak be, ezért meg kell várjuk őket. 20 perces szünetet tartunk ennek érdekében. Kérem mindenki jöjjön vissza időben. Különben Strasbourgban kell majd szavaznunk. Okay, if you could... Rendben, kérem, kedves kollégák, foglaljanak helyet, és akkor folytathatjuk a szavazást. Köszönöm, hogy eljöttek. Azt hiszem, hogy nem kell megszámolnunk, vagyunk elegen. És nézzük a kártyáinkat. Igen, úgy tűnik, hogy elegendő számban összegyűltünk, mondják a teremben. akkor kérem, hogy mindenki tegye ki a kártyáját, hogyha nagyon szoros lesz a szavazás. Lesz, lehet egy próbaszavazásunk, akkor az emberek nyomják meg, kérem, az elégedettségi gombot. Kérem, várjon egy pillanatot, mondják az elnökasszonynak, most köröztetjük a papírokat. Elnök, ezt csak próbaszavazás, kérem próbaszavazzunk. Akkor kérem mindenki, végezze el a próbaszavazást. 28 képviselő van jelen, ez elég. Mindenki? Na, ott van a, a szavazólista, még látom, osztogatják. Kérdem mindenkinek, megvan-e a szavazólistája? Elkezdjük a szavazást. Az első szavazás tárgya a jövőbeli európai nemzetközi beruházási politika. Megkapta mindenki. Okay, everybody's got the voting list, so... Mindenkinek megvan a kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. B kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. C kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. D-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 11-es módosító mellett, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene. Gondja van? Nincs. 12-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 13-as mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk ezt is. Elemér kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. F kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. G mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk a G kompromisszumot is. Elektronikus módon szavazunk a szöveg egészéről, a végszavazást megnyitom. Kérem, adja le mindenki a szavazatát. Valaki még nem adta le. 28 a mellette szavaztak. Nagyszerű munka. Senki sem szavazott ellenem, még csak nem is tartózkodtak. Rendben. Lépjünk tovább. A hetes napirendi pont az átmeneti intézkedések a két oldalú beruházási megállapodások tagállamok és harmadik országok között címmel. Kezdjük. 13-as módosító mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, 14-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 15-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 32-es mellette ellene tartózkodó. Szerintem elvetettük, de nézzük meg géppel. Megnyitom 32-esre a szavazást. Right. vote. Rendben, mindenki szavazott. És ezt elutasítottuk, rendben. 16-ost visszavonták, 17-es mellette ellene elfogadtuk, 33 mellette ellene elfogadtuk, 18-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 19-es mellette ellene elfogadtuk, 34-est visszavonták, 20-as mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. Azért ellenőrizhetjük, ha gondolják. A 20-as módosító elfogadását ellenőrizzük. Rendben, mindenki szavazott. Igen, elvetettük ezt a 20-as módosítót. 35-ös mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk, 22 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23 mellette, elf, ellene, elf, elfogadtuk. A. Kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk, de azért ellenőrizzük a szavazást. Kicsit másképp tűnik. Az A kompromisszumot ellenőrizzük. Gonoc Fajdé. Mindenki szavazott. Lezártuk a szavazást. Igen, elfogadtuk a, a, az A kompromisszumot. 25-ös ellen, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es mellett, 37-es mellett ellene Elfogadtuk. 37-est ellenőrizzük? Rendben, lezártuk a szavazást. Elfogadtuk a 37-est, elnézést, hogy összezavarodtunk egy picit. 27-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 28 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29, bocsánat, 39 mellett egyes mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A kettes módosító két részből áll. Tudják. Első része mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Második része mellette ellene tartózkodás elfogadtók. Hármas mellette ellene tartózkodás. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtók. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtók. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es mellette ellene 29-est, megnézhetjük még egyszer? Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as e, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. C. Kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Elektronikus szavazás a módosításokkal együtt a szövegről szavazunk, tehát a módosított szövegről elektronikusan. Kérem, mindenki szavazzon elektronikusan Rendben, szavazás lezárva. 28 mellette. 29 mellette a törvényalkotási javaslatról is szavaznunk kellene. Martin, szeretné szót kérni? Elnézést. Nincs nálam az elektronikus kártyám. Én egyébként tartózkodtam volna. Jó, tehát akkor 28 mellette, két szavazat ellene és két tartózkodás a módosított szövegről. Akkor most a törvényalkos, törvényalkotási javaslatról szavazunk. Megnyitom szavazást. Rendben. Megvolt. plusz egy a mellette szavazóknál, és még egy tartózkodást. 31, 2, 2. Rendben, köszönöm szépen. Azok, akik most elmennek, kérem gyorsan tegyék ezt meg, méghozzá csendben. Rendben. Akkor kérem, folytassuk rögtön a nyolcas ponttal. Már tíz percet nyertünk, de lehet, hogy még nyerünk tíz percet a vitához. És a jelentéstevők és az, árny- az árnyék jelentéstevők is itt vannak, úgyhogy kérem azokat, akik beszélgetnek, legyenek szívesek a társalgást inkább a folyosón folytatni, és megadom a szót a jelentéstevőnek, Bernard. Igen, köszönöm. Éppen most futottam be, kérem, hogy bocsássák meg, hogy kicsit szuszogok. Először is köszönöm, ahogy a titkársággal megbeszéltük, minden nyelvi fordítás elkészült néhány nappal ezelőtt. A német az irányadó, persze az angol a legfontosabb, és Ma azt szeretném, hogy első körben vitassuk meg ezt a témát. A módosítók elolvasására tehát volt alkalmuk, idejük, nem akarom megismételni ezek részleteit, nagyrészt technikai szükségszerűségből adódik, hogy minden bekezdésnél módosító született, összesen 150, 125 összesen, és Február elején már beterjesztettük ezt az anyagot, és a kritikus kérdésekre vonatkozóan a jelentés indoklása is meghatározó. Én most szeretnék először ahhoz a témához hozzászólni, mely az Európai Bizottság jogalkotási javaslatához kapcsolódik. Az Európai Bizottság itt egészében jó javaslatot tett az asztalra, egy sor kérdés azonban nyitva hagyott. A tanács vonatkozó munkacsoportja jelenleg a tanácskozás szünetében van, tehát a legfontosabb ütközési pontokban nem született megállapodása a munkacsoportban. Így állt át most a helyzet. Én jelentésemben, ahogy azt be is jelentettem korábban, egyes területeket tudatosan nyitva hagytam hogy itt a szakbizottságban ezeket meg tudjuk majd tárgyalni. Ez egyrészt az alkalmazás körére vonatkozik. A bizottság javaslatában a hatály, illetve az alkalmazás köre a csúcsjavaslataira alapul, illetve, illetve az OTC derivát ö, származékos ügyletek a, a, a, a vonatkozókra korlátozódik, míg a javaslat abban áll, hogy minden származékos ügyetre kiterjedjen ez, tehát a tőzsdéken nem forgalmazott ügyletekre is. Erre, ezen el lehet gondolkozni, ezen a javaslaton, ugyanakkor az nem látható be, hogy a többi piaci résztvevőt előnyben részesítsük. Ugyanakkor a, a hatályra vonatkozó kivételek ez a legnehezebb probléma. Az egyes ágazatokban dolgozók követelték a kivételek alkalmazását. Az amerikai jogalkotó val kapcsolatban megállapodtunk abban, hogy a lehető legmesszebb menőpekig az európai jogalkotás úgy alakítjuk, hogy az elfogadható legyen, és összeegyeztethető az amerikai jogszabályok Az amerikai jogalkotás kivételeket fogalmaz meg, a clearing szab előírások alól a kisebb és közepes bankok és takarékpénztárak számára. Jelen pillanatban egy meghallgatást folyik, ahol az illetékes szakbizottság és amerikai hatóság szervezte ezt. Itt olyan javaslatok születtek, nem meghallgatáson, hogy az OTC derivátumokat csak akkor szabályozzák, hogyha a rendszer szempontjából ezek észszerűek, és az összes bank, amely 10 milliárd eurónál kisebb főszeggel bír, általában kivételt élvezem e, szabályozás hatája alól. Tehát jelenleg a Amerikában 10 milliárd dollár, az amerikai meghallgatás szerint nálunk ez nagyjából ugye, ennek a megfelelője 10 milliárd euró volna. Kérdés, hogy ez végrehajtható ez. Nagyon sok területi, regionális bank kerül neki a ö, hatály alól, egyfajta diminis szabály alapján. Ez további tárgyalást igényel részünkről is, és fontos, hogy megvizsgáljuk az amerikai meghallgatás eredményeit is ezzel kapcsolatban. Aztán van egy második kivételi, kivételkör, mely vita tárgya. Ez azon vállalatoknak közepes vagy közepes, közepesen nagy vállalatok által élvezett kivétel. Itt egy diminis szabály érvényesülne a clearing kötelezettség alól, ha 1 milliárd euró alatti az éves forgalom. Ez első a hallásra elég magas küszöbnek tűnik, ám meg kellene akadályoznunk azt, hogy a nagyobb bacska vagy nagyobb közepes vállalatok számára túlzott szabályokat határozzunk meg, hogyha a rendszer relevancia szempontjából ezek nem észszerűek, ezért húztuk meg ezt a küszöbértéket. Aztán folyik vita a tanács technikai munkacsoportjában egy francia javaslatról, miszerint az információs küszöb és a clearing küszöb eltörlése kerül azzal a magyarázattal, hogy csak a spekulatív jellegű OTC származékos ügyletek esnének a szabályozás hatája alá, Ám nagyon problematikus a spekulatív meg a nem spekulatív közötti határt meghúzni, különösen a küszöbértékek alkalmazása tekintetében nehéz ez, és itt a közepes és a közepes nagyobb vállalatok esetében ez nagyon nehéz volna. A tanácsban elhangzott az is, hogy a nyugdíj alapok kivételt kapjanak, a tanácsban ez már nem támogatja jelenleg többség ezt a javaslatot, a holland kormány erőteljesen képviseli ezt a gondolatot, miszerint a nyugdíjalapok más eljárás alá essenek. A köz, kézben levő bankok, a, a ingatlan alapok, az életbiztosítók ügye továbbra is tárgyalás, további tárgyalás kíván meg, illetve azok a vállalatok, amelyek a javaslatban álló definíciók alapján pénzügyi vállalkozásoknak minősülnek. Ezek a vonatkozóan is a kivételeket mérlegelni kell, hogy mely definíciók lehessenek alkalmazandóak. Az információ tájékoztás ügyében a nem pénzügyi felek esetében a 25-ös cikk, a MIFID 25-ös cikk alapján pótlagos információs kötelezettséget nem vezetnénk be. Az a tájékoztatási küszöb, amelyet a tanács megkérdőjelezett, ezt én is töröltem, és a tanácsi munkacsoport által be, bejelentési kötelezettség a, a tranzakciós regiszterbe érvényesül itt is, azonban a kisebb és a közepes vállalatok esetében egy minimis szabály érvényesülne. A negyedik nagyon fontos pontja az ESMA és a Nemzeti Felügyeletek együttműködésére vonatkozik az Európai Bizottság által javasolt testületi szerkezet, illetve együttműködés túlzott bonyolultságot jelentene a, nem, a nemzeti felügyeleti hatóságok és az ESMA között együttműködésre vonatkozóan, ezért tűnk az a javaslattal, hogy ezt töröljük egész egyszerűen, és ehelyett egy megerősített együttműködést irányozunk elő a nemzeti hatóságok és az ESMA között. Ezt javasoljuk, és ezen túl pedig a 15-ös cikk alapján az ESMA, illetve a felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésben a központi bankok és felügyel, nemzeti felügyeletek hatáskörét meghagynánk. A harmadik állambeli CCP-k vonatkozó engedély továbbra is vitáspont az Európai Bizottság egyszerűbb ö, belépési feltételeket irányozna elő a harmadik állambeli ccp számára. Szerintem össze kell vessük ezeket, és csak a kölcsönösség és a kétoldalú megállapodás alapján lehet teljes vagy részleges szabadságot teremteni ezek, meg, ezek engedélyezésére. Tehát a kölcsönösség elve kell, hogy érvényesüljön e téren különösen Egyesült Államokra vonatkozóan tartom ezt fontosnak. Az interoperabilitás vonatkozó részt töröltem, mert nagyon sok nyitott kérdés van még itt, és a rendszerreleváns értékelés nem született meg. Nagyon fontos, hogy felhasználható, életképes szabályozás szülessen e tekintetben is. Tehát ez e tekintetben az interoperabilitást lehetővé kell tennünk. A clearing kötelezettségre vonatkozóan a nem pénzügyi felek között, illetve az OTC származékos ügyetek tekintetében, amelyek nem egy egységes clearing küszöbön lépnek túl, nem egyszeri túlépést jelentenek. Erre vonatkozóan a, a spekulatív és nem spekulatív ügyetek közötti különbségtétel tétel illetve a jogbiztonság kell legyen az irányadó. A hat hónapos maximális határidő a clearing kötelezettségek teljesítésére nem szabad, hogy magasabb költségekhez vezessen. Ez az Európai Bizottság javaslatához képest jelentős módosulást jelent a nem pénzügyi felek közötti viszonyrendszerre vonatkozóan. Itt is fontos az, hogy a sztenderdek egységesek legyenek, ezt a meghallgatás után tudjuk egy második szintbeli eljárásban biztosítani a piaci, az ESMA által szabadott piaci résztvevők között szerzett meghallgatás kell, hogy ezt meghatározza a tanács. Aztán a kötelezettségre vonatkozóan az utólagos bejelentés és clearing kötelezettségek a lezárt clearing ügyletekre vonatkozóan én jogi szempontból nagyon nehéznek találom ezt az utólagos clearing kötelezettséget. Egy utólagos bejelentési kötelezettség tekintetében az egy másik kérdés persze, hogy itt hogyan tudunk olyan technikai feltételeket teremteni, amelyek az átláthatóságot biztosítják. Ez nagyon észszerű volna a származékos ideteknél. és ez megint csak visszavezethető a származékos ügyletek megfelelő osztályozása kérdésköréhez. Ezek azok a lényegi pontok, amelyek a javaslatban szerepelnek. Engem érdekelne, hogy anélkül, hogy megismételnék az összes módosítót, hogy hogyan látják ezen fő kérdéseket képviselőtársaim. Én a vonatkozó szakbizottságban folyó tárgyalások alapján igyekszem olyan konszenzust kialakítani, mely a szabályozás céljának megfelel, és a rendszer releváns származékos ügylet szabályozást lehetővé teszi, ugyanakkor nem jelent új bürokratikus akadályokat, nem épít fel ilyeneket, és nem jelent túlzott költségeket a piac résztvevők számára, és a nem rendszerreleváns elemeket nem igyekszik szükségtelen módon szabályozni. Ennek a, ebben a szellemben szeretném majd a tárgyalás tovább menetét is meghatározni és kialakítani. Köszönöm szépen. Jön Sì, grazie Presidente. Uh, abbiamo avuto... Kösz. Köszönöm szépen, elnök asszony. Meg tudtuk nézni a módosítókat és különböző fordítások vannak. És úgy gondolom, hogy most van az első lehetőségünk arra, hogy ezt megvitassuk. A mi frakciónk a határidőre természetesen fog módosító indítványokat beadni. Ami a jelentéstevő Lakenz úr megjegyzéseit illeti, számos felvetéssel egyetértek, azonban vannak olyan pontok is, amelyek szerintem további vitát igényelnek. Minden olyan pont, amely bizonyos aggályokhoz vagy kérdésekhez vezethet, Szerintem azok ilyenek, amiket még meg kell beszélni. Hoztam azt a nézetet, hogy a rendelet hatája csak a törzsdén kívüli származtatott ügyletekre kellene, hogy vonatkozzon. Ebben az értelemben Langen úrral egyetértünk. Zavarban vagyok, s ugyanakkor aggódom, a kivételek a mentességek miatt. Mert lehet, hogy ez a kötelezettségvállalásoknak a felhígítását illeti ahhoz képest, amiben a G20-as csúcs találkozó megállapodás született. Egyetértek azzal, hogy nehéz elveket megállapítani olyan fogalom meghatározások alapján, amelyek még nem is világosak. Ez vonatkozik például a rendszer szinten releváns termékek korlátozására meg kell mondanom, ez az egyik olyan pont, ahol további pontosítást igényelnék. Nem értem egészen azt a felvetést, hogy a bank forgalma mérlegfő összege alapján eszközünk kivételeket Langen úr az Egyesült Államokbeli törvénykezésre hivatkozott ebben, és másik kivételek pedig a kis és középvállalkozások lehetnének. Nekem ez alapvető problémát jelent, hogy megállapítsuk az értékhatárt amelyet alkalmaznunk kellene. Mindenképpen egyet tudok érteni a jelentéstevővel az engedélyezésre vonatkozó szabályoknál, az interoperabilitásnál, a törléssel, illetve az ö, utólagos szabályok ö, tekintetében. Vannak azonban olyan érdemi javaslatok, amelyeket a már benyújtott módosítókra szeretnék elmondani. Az első kérdés az 51-es módosításra vonatkozik. Azon gondolkodom, hogy tényleg hasznos-e a bizottság szövegének törlése amikor arról beszélünk, hogy a 3A bekezdésnél túlmegy az értékhatáron. Értem a módosító indítvány mögötti szándékot, hogy próbáljuk a bürokratikus akadályokat csökkenteni. Azonban a törlésnél, ha a bizottság rendelet tervezetének ezt a hetes cikkét töröljük ezt a részt, akkor az lehet, hogy csökkenti a problémákat egyes helyeken, az eljárásokban, és ugyanakkor gyengíti a rendelkezés általános erejét. Van egy másik megjegyzésem az 53-as, 54-es módosításokra különösen az 53-asra. Itt is értem, hogy mi volt a szándék a módosítás benyújtásával. Ez rövid távú túllépését jelenti az értékhatárnak az elszámolásnál, azonban gondolkodom azon, hogy a 90 napot tényleg rövid időnek tekinthetjük-e. Nekem ez éppenséggel hosszúnak tűnik, ez 90 nap. Azután van egy másik megjegyzésem a 64. módosító javaslatra. Támogatni tudom azt az elképzelést, hogy erőteljesebb legyen a tőke, és az 5 millió euróhoz képest magasabb összeg rendelkezésre, tehát a bizottság eredeti javaslatához képest emeljük meg. Azonban gondolkodom ezen, hogy elége a 10 millió euró, vagy to- tovább kellene még ezen tovább ezen túl is menni. Hogy ezt az alap, ezt az állandó alaptőkét megemeljük. Langens úr az indoklásában egy pontot szentelt a központi szerződő felek engedélyezésének is, és ott azt mondja, hogy legalább 5 millió eurós legyen a, az induló tőke, és ennek tükrében, ami a módosító javaslatban van, én remélem, hogy az indokló részben is meg fogja változtatni a tőkeösszeget. Ez néhány általános felvetés, ami pedig a konkrét felvetéseket illeti, ezt szerettem volna elmondani. Végezetül szerintem a legfontosabb és a legkényesebb kérdés az úgynevezett rendszer szintű kivételek kérdésköre. Úgy tűnik nekem, hogyha ezzel a ponttal nem foglalkozunk megfelelőképpen, akkor további joghézagok merülnek fel, amelyek tovább hígítják a rendelkezések szellemét. Thank you. Uh, sorry, I was still writing. Köszönöm, még közben itt jegyzeteltem. Miután az ALDE részéről én vagyok az árnyék előadó, megpróbálok válaszolni most az előadónak. Először is köszönetet mondok az előadónak, hogy néhány felvetésemet már figyelembe vette, és a jogi ügyek bizottságában felmerült témtelek is megjelennek, ami hasznos. A nyitott kérdéseken mennénk végig. Először is a hatály. E, érdekelne, hogy hogyan lehetne e, mindenki számára azonos feltételeket teremteni. Tehát emiatt itt az e, bizottság eredeti javaslatát támogatnám, és úgy gondolom, hogy ha szeretnénk pontosan áttekinteni, hogy milyen pozíciók vannak együtt, és ezeket összesített formában szeretnénk viszont látni a kereskedelmi adatnárakban, akkor erre egyszerű megoldások vannak a cserekereskedelem valamennyi vonatkozására nézve, hiszen ezek elektronikus formában léteznek. Tehát ami a, az adattárakat illeti, azt hiszem, hogy a bizottságnak teljes mértékben igaza van, a derivatívák itt mind szerepelthetők, anélkül, hogy ez különösebb problémát támasztana. Nem gondoltam talán még végig, de kíváncsi vagyok a véleményükre. Ami a clearinget illeti a csere ügyletekben, vagy olyan ügyletekben, amelyek csereügyletnek minősíthetők, amennyiben az elszámolás nem olyan robosztus, mint szeretnénk, vagy kellene, akkor azt hiszem, hogy a lehető legrobbiztosabb megoldást kellene választanunk, olyanokat, mint az OTC ügyleteknél. Nem kellene duplán szabályoznunk itt mindenképpen célszerű volna ezt tovább gondolni, tehát azt mondhatnám, hogy valami olyan megfogalmazással kellene élnünk, hogy a hiányosságokat ki tudjuk itt küszöbölni, hogyha valamit kimaradt volna. Ami a mentességeket illeti, hasonló okokból úgy gondolom, hogy megint az adattár oldalán minden információnak meg kell jelennie. A rendszer kockázat az rendszerben van, nem az intézményekben. Emlékezzünk arra, hogy megpróbáljuk a rendszer kockázatot a e, rendszerek vonatkozásában releváns e, intézményeknél kezelni, és ez nem azt jelenti, hogy a kis és közepes szervezetek, amelyek hasonló üzleti modellek alapján működnek, eh, ne rendelkeznének valamiféle jelzőszámokkal, indikátorokkal, amelyek eh, rendszerkockázatot eh, jelenthetnek. De ez mindenképpen jelentősen eltér a nagy intézményekék től. Tehát itt a mentességek egy kicsit aggályosak, én nem tekinteném elfogadhatónak itt a mentességek megfogalmazását. Óvatos lennék például a regionális bankok felmentése vonalkozásában, ha hasonló üzleti modell alapján működnek, hiszen a Kázár Spanyolországban jelentős rendszerkockázatot jelenítenek meg, akkor, hogyha derivatívákkal foglalkoznak. Ami a küszöbértékeket illeti, nos, itt valóban célszerű lenne megtalálni a spekulatív fogalom definícióját, nem könnyű a határvonalat megvonni. A nyugdíjalapok vonatkozásában például meg kell fontolnunk, hogy mit tegyünk. Megengedünk-e bizonyos szintű OTC ügyletek lebonyolítását, tehát a jövőben is, amennyiben hasonlóan robosztus bilaterális clearing valósul meg. Összefér ez akkor azzal a mechanizmussal, amelyik itt kialakul, és hasznos lehet ez például a nyugdíj alapok vonatkozásában. Azután mi a helyzet a biztosítékokkal kapcsolatos rendelkezésekkel? Azt hiszem, hogy túl nagy elvárakozásokat támasztunk a nyugdíjalapokkal kapcsolatban, hiszen ez mindenkit érint, és azt hiszem egyet lehet érteni azzal, hogy amit vel itt próbálkozunk a jelentéski kötelezettség megfogalmazásán az információigénynél, azzal egyet lehet érteni. Hogyan lehetne alacsonyabb szintre szorítani ezeket a határértékeket? Ezt is célszerű lenne tovább gondolni. Tehát úgy gondolom, hogy ezektől megszabadulni nem lenne célszerűtlen. Az EBA-t jobban be lehetne vonni talán, mert a bankolással kapcsolatos aspektusok jobban kidomborodhatnának, és Eh, lehet, hogy a központi bankokhoz fordulva eh, szintén eh, megoldási javaslatokat kaphatnánk, hiszen a központi bankok lennének a nemzeti felügyeleti hatóságok. Tehát az is egy mester húzás lenne, hogyha komolyan elgondolkoznánk az ő bevonásukról. A harmadik országok, illetve a kölcsönösség vonatkozásában azt hiszem világosan kell fogalmaznunk, hogy nem feltétlenül importáljuk saját rendelőtünkbe azokat a szabályokat, amelyek ott működnek, itt nem. Világosnak kell lennie, hogy mindezt az ekvivalens sztenderdek alapján igyekszünk elérni ezt a viszonosságot. Azt hiszem, hogy még egyszer szemügyre kell vennünk itt a megfogalmazásokat. Bizonyos osztályokban az interoperabilitás valóban megvalósítható, ahogy azt a bizottsági javaslat is indítványozza, hiszen nem azt mondjuk, hogy rendszer elvű, hanem talán verseny szempontú megközelítés lehet indokolt az interoperabilitás vonatkozásában. Ez adott esetben egy kicsit bonyolult, el kell fogadnom, hogy bizonyos területeken ez valóban így van. Azt hiszem, hogy itt ezen el kell gondolkoznunk, és jeleznünk, hogy erre vissza szeretnénk térni. Én nem tudom, hogy hogyan fogjuk tudni megkülönböztetni a spekulatívot a nem spekulától, illetve a nem pénzügyi jellegűtől, minden esetre ugyanannak a gondolkodásmódnak a kiterjesztéséről van szó, amelyről már beszéltünk a jogi bizottságban is, ahol a kincstári műveletekkel, illetve a az egyes egyéb mentességekkel kapcsolatos megfontolások kerültek szóba. Nem tudom, hogy a megfogalmazás az objektíven mérhető vonatkozásában nem bizonyul -e kicsit túlzott tehernek hiszen amikor erre rákérdeztem, e, ugye azt mondtuk, hogy e, nem akarunk egy az egyben e, megfeleltetést kikötni minden egyes származtatott ügylet vonatkozásában, hanem olyan auditot bevezetni, amely kvantitatív módon igazodik az adott ügylet jellegéhez. Tehát nem tudom, hogy nem lehetne-e ezt figyelembe venni, és az objektíven mérhető kifejezést egy kicsit finomítani. E, a retrospektív szóval kapcsolatban egyetértek önnel, e, az adattárak e, vonatkozásában csak ugyan rendelkezésre állnak az elektronikus adatok, ez jó ötlet, tehát ezt teljes mértékben támogatom. Jogi szempontból is megkötött szerződésekről lévén szó, ez így kezelhető E, és lehetséges, hogy egy kicsit e, nagyobb e, játékteret engedhetünk itt. Ugyancsak nyitva hagyhatjuk az ajtót ott, ahol különösen veszélyes biztosítékokról van szó. Ez, ez a jelenlegi formájában nem igazán boldogít. Úgy gondolom, hogy ezzel nagyjából kimerítettem e, ezeket a kérdéseket, ahol e, még válaszra vár. Persze vannak továbbiak is, amelyekről e, négy szem közt folytathatjuk a megbeszélést, és adott esetben majd módosítási javaslatokkal élünk. Ez a magam részéről, és Pascalnak adom most meg a szót. Oui, alors moi je serai un igen, én egy picit rövidebb leszek, mint a kollégám, a másik árnyék jelentéstevő. Egyszerűen azért, mert az angol változatban nem volt annyira időm belemerülni és a különböző módosításokban nem mennék bele részletesen. Az első módosító indítvány a kivételekre vonatkozik, erről szeretnék szólni. Egyrészt itt a, a reál gazdaság szereplőiről, vállalatokról van szó, és itt azt hiszem, hogy lehet egy csomó kivétel, ami pedig a pénzintézeteket illeti, nem tudom, hogy itt meg tudjuk-e már határozni a kivételeket, nagyon sok felől jönnek kérések, követelések, hogy kezeljük őket kivételként, azonban következetesnek kell lennünk, lehetőleg minél kevesebb kivételünk legyen, hogy a reálgazdaság szereplői egyenlő esélyekhez juthassanak. Úgy gondolom, hogy miről van itt szó, mi a tét. Nagyon fontos a szabályozásban a következetesség, és képesnek kell lenniük a piaci szereplőknek a kockázatok kezelésére, különösen rendszerelvő kockázatoknál. A szabályozó hatóságoknál nagyon fontos, hogy a konglomerátumokat is kezelni tudják, legalábbis azokat, amelyek Európában működnek. A kollégiumok szintjén Egyrészt figyelni kell annak az országnak, a szabályzó hatóságának, ahol a bank található, az a bank, amely ilyen ügyleteket alkalmaz, illetve a központi szerződőfél hatósága. A jelentéstevő módosítani kívánja ezt a szervezési módot a nemzeti szabályozó irányába, ahol a központ és szerződőfél található és azt kellene elkerülni, hogy ne versengenek itt egymással a különböző szabályozó hatóságok. Én értem Bosz asszony fenntartásait, hogy nehogy az legyen, hogy különböző országokból merülnek fel szabályozási igények, és ezek nem harmonizáltak egymás között. Ami az interoperabilitást illeti, a különböző frakciók erről említést tettek, ami a 90 napos elszámolási kötelezettséget illeti. Én úgy gondolom valójában hogy itt ki kell mondani egy időszakot, és nem határidőt, azért, hogy következetesek legyünk, mert ha nem finomítunk a bizottság eredeti javaslatán, akkor itt problémákba fogunk üt, ütközni. Már a vita megkezdődött, hogy a 90 napos időszak az túl hosszú-e vagy sem itt a részletekbe megy a vita. Ami az utolsó felvetés életé az ügyletekről való beszámolást, tájékoztatást, ez rendkívül fontos szerintem. A, az nagyon fontos, hogy milyen értékhatárnál merül fel ez a kötelezettség. Sokkal átláthatóbbnak kell lennie a piac működésének ahhoz, hogy a szabályozó hatóság átláthassa különböző értékhatárokat kell megállapítani a biztosítékok mértékétől függően. Egyrészt a tájékoztatási, másrészt az elszámolási kötelezettségnél is, hogy a szabályozó hatóság átlássa az ügyleteket, és ne legyen túl sok kivétel. Egyéb iránt többnyire egyetértek a felvetésekkel a szocialista frakcióval. Gondolom, hogy még a részletekbe jobban bele kell mennünk a jelentés kapcsán. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm. Kay. Köszönöm elnök asszony, és köszönet Langen úrnak, az előadónak, aki fantasztikus munkát végzett eddig, egy nagyon bonyolult témában, ahol kezdetektől fogva nagyon széttartó nézetek érvényesültek a frakció között is, meg a tanács belül is jó munkát végzett, eh, hogy összehozta ezt a dokumentumot. Nagyon kevés dologra reflektálnék, és ezekben jó részt össz, egyet is érdek, értek vele. A backloading tekintetében annak a meghatározása, ez szerintem egy visszamenőleges alkalmazása a szabályozásnak. Egyetértek abban, hogy ne kényszerítsünk embereket olyan tevékenységben, amelyeket nem tettek volna meg, hogy nem volna ez a szabályozás érvényben a clearing tekintetében is egyetértek azzal, hogy a backloading követelmény nem volna fontos. Ugyanakkor meg, el, gyakorlatilag megoldható, és be is kell tartani minden vonatkozó tevékenységben. Lehet, hogy plusz munkát jelent a piaci szereplők számára, ám a kockázat csökkentése érdekében szükség van ezekre a lépésekre. A befektető kérdésekkel, kérdések kapcsolatban elhangzott egy pár dolog. Agályos nekem, hogy a szegregáció és az eszközök védelme tekintetében milyen ö, biztosítékra volna szükség, felmerült a kérdés. Szerintem a módszertan tekintetében is, meg az EMFT alkalmazásában, ahol is hosszan tárgyaltunk letétek lehetőségéről is. És úgy tűnik, a befektető védelmétől elcsúsztunk, és itt sokkal körültekintőbbek vagyunk már a befektetőink tekintetében, mi Európában, mint az Amerikai Egyesült Államokban teszik. Úgyhogy úgy tűnik, hogy számunkra nem olyan, nagy, nem olyan fontos, nem jelent nagy befolyás az Egyesült Államokban folytatott gyakorlat az eszközök védelmében, tekintettel, hogy nekünk már most is csak a magasabb a védelmi küszöbünk Európában. Úgyhogy szerintem a befektető kérdésekört nagy figyelmet kell szentelnünk, ám a, a vonatkozó szabályozás már elég erőteljes. A szegregáció kérdésében pedig nem hiszem, hogy több. Az, hogy több lehetőség van, az rossz hogyha a befektető hajlandó többet fizetni a, a plusz védelemért, akkor legyen erre lehetősége. Ugyanakkor a biztosíték tekintetében is, az egyes eszközök, mint ö, ö, liquid ö, biztosítékok, anyagi biztosítékok tekintetében, meg a, a nyugdíjalapok tekintetében lehet, hogy egy másfajta biztosíték megengedése is ö, alkalmazható volna. Én arra jutottam, hogy az egyetem módszer arra, hogy tényleg biztosítsuk azt, hogy a nyugdíj alapok stabil és biztonságos stratégiát kövessenek, különösen az IOP irányel fényében a nem pénzügyi szó, ö, jellegű cégekre vonatkozó meghatározás és az ebből adódó felté, ö, kedvezmények, illetve fe, a megadások. És a, a ügyfelek hitelképessége is megfelelő mérlegelést kell kapjon, az ő esetükben, és a hitel minőség fényében lehet meghatározni a biztosíték követelményeket, és nem a forgalmazott termékek miensége alapján. Szerintem ez a módszertan jobb lenne, és biztosítható volna az, hogy a nyugdíj alapok és ne hozzanak kockázatot a rendszerbe. És fontos, hogy ne úgy bánjunk ezekkel a vállalkozásokkal, mint a valóban több rendszerből, rendszerkockázat jelentő. Hogyha a nem pénzügyi cégek kasztjába sorolnánk őket, az lenne talán a legegyszerűbb megoldás, kihúzva a dolog méregfogát. Aztán még reflektálnék az interoperatívra vonatkozó megjegyzésekre. Én is igyekszem megérteni részleteiben, miért volna ez jobb, illetve miért okozna problémát, ha bevezetnénk új szabályokat a mostanival kapcsolatban. Egyetértek az elnök asszony abban, hogy egy versenyképes clearing piac rendkívül fontos cél, ehhez pedig biztosítani kell azt, hogy a versenyképességi kérdések, nem, elemek nem vesznek el. És ha ezt vizsgáljuk, láthatóvá válik, hogy nem feltétlenül az interoperabilitás jelenti talán a gondot, hanem a jogokhoz való hozzáférés egy valóban versenyképes clearing környezet létrehozása lehet az. Úgy tűnik, hogy mintha más féltelén, célfelén patogna a labda, az európai uh, futures kereskedelem 90%-a már máshol folyik, és fontos, hogy itt az autókhoz való hozzáférés biztosított legyen az európai piacokon. Nem tudjuk persze, hogy a jövőbeli vállalat összevonások, felvásárlások milyen ö, körülményeket ö, hoznak létre. Lehet, hogy az eredeti módszerhez való visszatérés nem volna olyan rossz megoldás. Összefoglalva tehát a nem pénzügyi vállalatok elhatárolása, mint módszer, szerintem ennek révén tudják biztosítani azt, hogy az üzleti hedge biztosítékok ne kerüljenek a clearing követelmények hatája alá, hiszen ezek olyan pénzügyi tranzakciók, amelyek önmagukban is csökkentik a kockázatot, éppen ez a céljuk, hogy a vállalatok kitettségét csökkentsék. Úgyhogy ez inkább egy treasury ö, ö, funkció, sem mint egy ö, tényleges pénzügyi kereskedési funkció. Ezért kell ezeket különvenni, kivenni a hatály alól. Alapvetően nagy különbséget jelent ez a számvételben, hogyha valamit a, a hogyha egy hogyha egy, teljesen külön választható a treasury funkció és a kereskedési funkció. Tehát a, a hedge biztosítékokat a, a tényleges üzleti tevékenység lefedésére hegyelő tevékenységet vegyük ki ebből a körből. Thank you very much. No. Köszönöm szépen. Nincs további árnyék előadónk, Köszönöm, elnök asszony, és szeretnék köszönetet mondani Langen úrnak jelentéseiért. Úgy gondolom, komoly munkát végzett, hogy ezt a javaslatot csak ugyan jó formában fogalmazza meg. olyan formában, amely megfelel saját céljainknak, nevezetesen a kockázatok csökkentésének és a kereskedelmi ügyletek sokkal átláthatóbbá tételének. Ez az Atlanti óceán mindkét oldalán igen fontos cél. A Dodd-Frank féle törvény az Egyesült Államokban ugyanebben az irányba mutat. És ezzel kapcsolatban Szeretném elmondani, hogy a származékos, származtatott ügyletek különféle célokat szolgálnak. Fontos tehát, hogy egy központi elszámoló ház ezzel arányos tevékenységet fejtsen ki, és kialakítsunk egy olyan világos keretet, amelyből megállapítható, hogy mi esik ennek a jogszabálynak a hatája alá, és mi nem. Azt hiszem, e tekintetben az előadó javaslatában jelentősen előbbre lépett, javított a korábbi helyzeten. Ugyancsak szeretném hangsúlyozni azonban, hogy milyen fontos lesz az ESMA vonatkozásában, hogy jól körülírt szerepet vállaljon ahhoz, hogy a neki szánt feladatokat megfelelően teljesítse. Ebben az összefüggésben szeretnék konkrétan utalni arra, hogy hogyan is foglalkozunk a nyugdíjalapok kérdésével. Itt hangsúlyoznám, hogy célszerű felhívni a figyelmet a nyugdíjalapokra, amelyek az ERP eh, irányelv definíciója alá esnek. Ez igen eh, pontos definíció, és jelentősen eltér a biztosítókról szóló irányelv általános definíciójától, tehát sokkal kevesebb kockázatot vállalhat egy nyugdíjbiztosító, mint más biztosítóvállalkozások. A holland nyugdíjalapkezelőknél is ez a helyzet. Itt garantálnunk kell, hogy a későbbiekben teljesíteni tudjuk kifizetési kötelezettségeinket. Ennek következtében itt nem lehet származékos ügyleteket alkalmazni a, a, a tekintetben, hogy jelentős nyereségre tegyünk szert, de ezért konkrét és jelentős kockázatokat vállaljunk. Az Egyesült Államokban is igyekeznek ezt elérni, annak ellenére, hogy ott olyan típusú nyugdíjalapokat nem működtetnek, mint Európában. Minden esetre az EU úgy tűnik, hogy eltántorítja az embereket, hogy nyugdíj célú megtakarításokat helyezzenek el ilyen alapokban. Ez pedig semmiképpen sem lehet ennek a jogalkotási folyamatnak a célja. Ezért szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy megoldást kell találnunk ennek áthidalására. A kereskedelem, illetve a derivatívák eh, tekintetében a kockázatcsökkentés általánosan elfogadott cél, de talán alternatív formái is találhatók a eh, biztosítékok elfogadásának a kereskedelmi platformon. Talán jelentősebb szerepet játszhatnak itt a felügyeleti hatóságok, és nem csupán az eszmára gondolok, hanem egyéb testületekre is, például olyanokra, amelyek szemmel tartják a nyugdíjalapok működését. Hiszen gondoskodnunk kell arról, hogy a kiegészítő e, fizetőképességi kockázatok, likviditás kockázatok e, a CCP által lefedettek legyenek. Hiszen, hogyha ennek nem találjuk meg az alkalmas megoldását, akkor 1,5 4,5 milliárd eurós veszteséget jelenthet csupán a holland ö, nyugdíj alapoknak. Ennek megfelelően tehát mindenképpen meg kell találnunk erre a megoldást, ö, anélkül, hogy aláásnánk a ö, tervezett célját, de ö, arányos módon foglalkozik ezzel a kérdéssel is. Köszönöm. Köszönöm. Bárki kér meg szót. Senki. Az Európai Bizottság részéről. Patrick, hozzátennél valamit a téma vitájához? Két felvetés, elnök asszony. Az első abban a kérdéskörben, hogy mit kell eh, elszámolni. Itt inkább a hatályt nézzük ennél a jogszabálynál, és a tanácsban a vita többek között arról folyik, hogy minden származtatott ügyletre ki kell terjeszteni, vagy csak az OTC-re. És nagyon jó oka van ennek, mert hogyha csak a tőzsdén kívüli származtató ügyletekre vonatkoztatjuk, akkor a gyakorlatban ennek rendkívül korlátozott hatája lesz. Miért? Mert a MIFID felülvizsgálatánál akkor azt követeljük meg, hogy a, az OTC vonatkozóan az elszámolási kötelezettség, és akkor nagyon kevés marad fenn a hálón, és felmerül a kérdés, hogy egyáltalán mi volt ennek az értelme. Annyi kivétel lesz, hogy olyan lesz az egész, mint egy svájci sajt, egy gyakorlatilag egy üres doboz. Én teljes mértékben támogatom azt a felvetést, hogy ne legyen utólagos jogalkalmazás a bizottságnál a jogi szakértők is megvizsgálták ezt a kérdést. Az Egyesült Államok a Dodd-Frank törvényben szintén nem alkalmaz utólagos kötelezettségeket. Világosnak kell lennie, hogy nem szabad ilyet megengedni, de miután ezt a jogszabályt elfogadjuk, törekedjünk arra, hogy teljes legyen a hatája. Ez más vélemény, mint a, a tanács, illetve a bizottság jogszolgáltánál. Azután a második kérdéskör, hogy mi legyen mentes a második szakbizottsági ülésünk után, már világos, hogy szeretnénk egy megfelelő jogszabályt elfogadtatni. Mindenki azt szeretné, hogy robusztus legyen, ezért mások meg azt követelik, hogy minél több legyen a kivétel. Volt egy telefonkonferenciánk a crtc vel és a CTC-vel. Ők világosra tették, hogy az ott folyó vita nem a ö, csoportközi tranzakciók mentesítését illeti, tehát a, a 10 millió dolláros vagy 10 milliárd dolláros mérlegfőszeget, hanem a csere ügyletekről van szó, tehát nem a csoportközi ügyletekre vonatkozik az Egyesült Államokban, csak az az eset vonatkozik, amikor több mint 90% a lányvállalat ügyletei egy azonos területen. Ami pedig a nyugdíjalapokat illeti, minden bizottsági taggal egyetértünk, hogy ez probléma, és ezt gyorsan rendezni kell a kétoldalú elszámolás alternatívaként a központi elszámolása nem világos. Még akkor sem, ha ugyanazt a szót használjuk. Nem ugyanolyan robusztus, és nem mérhető egyáltalán a tényleges központi elszámoláshoz. A CCP-k elfogadhatják a biztosítéknak a tágabb fogalom meghatározását, anélkül, hogy változna a robosztusság. A társaságoknál nagyon érdekes felvetés. A meghallgatáson az ESMA rendeletnél nem biztos, hogy szükség van ilyen nyilvános meghallgatásokra, mielőtt elfogadnak a szabályokat. Mindazonáltal az egésznek pozitív a kicsengése ami pedig a kollégiumokat illeti. Erőteljesen támogatjuk a törlését. Bizonyos kollégák szerint ez szükségtelen komplikáció. Ez nem igaz, mert kollégiumok léteznek a gyakorlatban, működnek is egészen hatékonyan, Németország az egyetlen ország a tanásban, hogyha ezeket a kollégiumokat mind töröljük a szövegből, akkor érteniük kell, hogy az ESMA nem az engedője, engedélyező szerve a központi szerződő feleknek, tehát akkor egy más testületre lesz szükség. A jelentéstevők nem, egy, nem értenek egyet az, ezzel hogy nem akarjuk már ismét nemzeti hatáskörbe utalni ezeket a döntéseket. Ezért rendkívül fontos a kölcsönösségi szemlélet az országok között. Lehet, hogy nem kölcsönösség vagy viszonosság, hanem ekvivalencia vagy más kifejezés szükségeltetik el, ezt nagyon gyorsan ki kell kristályosítanunk. A lényeg az, hogy a CCP-k robusztussága ne kerüljön veszélybe, és fontosak a, az alapok, és azt mondanám, hogy ezt hagyjuk meg a nemzetközi nem kötelező érvényű ajánlások szintjén, Ugyanakkor nem szabad teljesen magukra hagyni a CCP-ket, hogy saját szabályokat alkossák Európában. Az interoperabilitás tekintetében ezt javasolni, ezt törölni javasoljuk. A tanácsban Németország és Franciaország tette fel. Nem látunk rendszer szintű problémákat, versenyképességi problémákat, azonban észlelünk, ezek a jogalanyok nem akarnak versenyt a saját országokban. Erről szól az interoperabilitás követelményrendszere. A bizottság ugyanakkor egy erőteljes piacot és versenyt akar köszönni. Uh, Köszönöm szépen. Ha senki nem kér már szót, akkor most Werner kapja vissza azt, mint a jelentéstevőnek jár. Igen. A végén akartam volna kezdeni a bizottság által felsoroltakat, a javaslatokat illetően ám a, a kommentárok a tanács és a parlamenti vita egyfajta kombinációjából adódtak. A tanácsban folyó vitáért az Európai Parlament nem felelős, reméljük, hogy a tanácsban végül is ülőre jutnak, azért Pearson úr azon meggyőződését illetően, mi szerint a nyugdíj alapok, és Fortman Kulasszony is mondta ezt egyébként, hogy a nyugdíj alapok tekintetében a, valamilyen módon el kell ismerjük a kétoldalú elszámolások érvényét, hogy ez ne hozzon külön ö, felelősséget, ez nem megkövetelhető. Aztán a, az alkalmazás körét, a hatályt illetően a, meg kell kérdeznem a felelős Európai Bizottsági képviselőt, hogyha miért nem így javasolt eredetileg az Európai Bizottság, és miért nem vette sem a csúcs következtéseit, sem az Egyesült Államok szabályozását tekintetbe, miszerint minden származtatott ügylet hatályalás ne. Itt úgy tűnik a bizottság felfogása változott. Én a bizottság javaslatából indultam ki, hát erről holnap még lesz alkalmunk tárgyalni. Aztán a backloading vonatkozásában osztom azt, amit többen is elmondtak, hogy jogi okok is vannak erre nézvést, ezt én is leírtam, meg tényszerű gyakorlati okok is, hogy a backloadingot csak tehát, hogy ne visszamenőleges hatály érvényesüljön, hanem a hatályba lépés időpontjától lépjenek be az elszámolási kötelezettség. A kivételekre vonatkozó szabályokat illetően, hát igen, ez egy nehéz sztori. A, szemben azzal, amit elhangzott, Hát talán nincs megfelelő információ a birtokomban, amit a telefonos konferencia származik, ezt már meg kell beszélnünk. Úgy tudom, jelenleg folyik ez az amerikai meghallgatás, arra vonatkozó szöveg itt van előttem, amelynek célja természetesen az, hogy feltegyék a kérdést a piaci részvevők körében, hogy a kisebb és közepes méretű bankok általános felmentést kapjanak-e az elszámolási kötelezettség, a clearing kötelezettség alól, és nem a forgalom, hanem a mérleg főszeg alapján. A banki ágazatban a kettő között lényegi különbség van tudni még, és a 10 milliárdos szám küszöbb lehet, hogy egy, egy önkényes szám, lehet, hogy egy más összeget is meghatározhatunk, ám a törekvéseim, ez ugye nem, ezt nem javasolja a jelentésem, hanem további vitákat irányoz elő, annál is inkább, mert jelenleg folyik ez a meghallgatás. Tehát e vonatkozás, az e, ügyben nem javasoltam én semmit. Ezt a kérdést a saját kisebb bankjainkat azonban nem szabad, hogy előnytelen helyzetbe hozza a szabályzásunk. Ezért igyekeztem sorokba szorítani az Európai Bizottságot, hogy igyekezzünk az irányelvet mielőbb elfogadni, de ne úgy, hogy olyan szabályokat vezessünk be, amelyeket az Islámban például nem alkalmaznak. A, hogy ezt most reciprocitásnak vagy kölcsönösöknek nevezzük, az nekem mindegy, de a kivételekről e tekintetben tovább is tárgyalnunk kell. Pierce úrnak igaza van, hogy robosztus, stabil szabályozásra van szükség, ebben igazat adok neki, és a piaci résztvevők hozzászólása alapján úgy mondhatnánk, úgy látszik a kép, hogy, hogy nem is a kockázatos termékek a piacon. Mindenki azt mondja, a sajátja nem kockázatos, talán a másiké igen. Hát itt azért valahogy külön határonat kell húznunk a, az indokolt és a nem indokolt kockázati értékelések között. Én az indokolásban csak arra törekedtem, hogy az ESMA meghatározásai alapján gondolkozunk kell a külön szabályozás lehetőségéről adott esetekben. Aztán az egyes kollégák kérdéseire vonatkozóan, én nem tudom, hogy a tanácsban csak két állam szavazott volna, vagy érvelt volna ellene. Én a kollégiumok, az estületek összetételéről és feladatairól beszéltem. Az összetételük alapján ugye fontos, hogy azok az államok, ahol nincs különösebb derivát származatot ütett forgalom, nincs ezeknek nagy piaca, nincs ilyen pénzügyi piac, ezek is részt kapjanak ezekben a testületekben, ám fennáll az a veszély, hogy a kisebb államok a három fő pénzügyi piacot, európai pénzügyi piacot, akár blokkolhatják is tehát a testületek összetételéről ennek fényében kell tárgyalnunk. Aztán a feladatrendszerük egy másik kérdéskör, hogyha globális feladatokat adhatunk, adunk ezeknek a testületeknek, ám legyen, ám hogyha végleges ö, döntésekért nem az eszma, hanem a testületek a felelősségek, akkor felmerül a kérdés, miért van szükség az eszmára. Tehát az a tény, hogy az engedélyezés a CCP ellenőrzése, a központ, illetve a, a vállalati központ helyszíne szerint ezekhez kerülne, és ez a, ezen testületek véleménye, a meghatározó, az nem tart, azt nem tartom kiegyensúlyozott megoldásnak, ezért ezekről még vitáznunk. Az imperopolitásra vonatkozó harmadik állambeli kötelező kötelezettségeket illetően az Európai Bizottság szövege alapján orientálódtam, de csak a kaza anyagokra támaszkodhatunk. Erről megint csak lehet tovább vitázni, és kell is, ezt mecserét folytatnunk, ám az interoperabilitás általános kiterjesztése szerintem problematikus, ez a rendszert gyengíti majd, hiszen új rendszerkockázatokat hozhat létre, és ezeket már senki sem tudja áttekinteni. Ennyi volna az állásfoglalással kapcsolatos mondandóm. Itt az Európai Bizottság, illetve a szakbizottságban dolgozó képviselőtársaim között egy jó, mindenki által elfogadható és képviselhető álláspontot kell kidolgoznunk a tanácssal szemben, mert a tanács arra törekszik, hogy lefaragja a kompetenciáinkat, hatásköreinket, és ez nem mindig ö, hoz észszerű eredményt, ahogy ma is hallottuk. Ami pedig a szociáldemokrata árnyék eladó felvetését illeti, köszönöm. A, általában támogatta a felvetéseimet, a clearing kötelezettségre vonatkozó kivételeket, illetve a határidőket vonatkozó javaslatáról lehet tárgyalni, ám nem tartom indokoltnak azt, szakszerűnek azt, hogyha azt mondjuk, hogyha egyik napon valaki túllépte az elszámolási küszöböt, azonnal újabb saját tőkekövetelményeknek essen az alá essen. Azonban az, hogy rövidítjük esetleg ezeket a határidőket, arról lehet tárgyalni. Ami pedig a saját tőkekövetelményt illeti, ez valóban önkényes lehet, az 5 milliárd is, meg a 10 milliárd is, ugye ezt duplára emeltük. Hát erről talán az Európai Bizottság a tapasztalata alapján tud majd nyilatkozni, hogy valóban indokolta ez a küszöbb érték. Bowles asszony nagyon sok fontos kérdést vetett fel, melyeket hasonló színben látok én is. Különösen az indikátorok és a jelentéstevési kötelezettséget, amelyet másképp kell látnunk, mint az elszámolási kötelezettséget. Ha átláthatóság érvényesül, akkor minden szerződést jelenteni kell, és akkor a felügyeleti hatóság a regiszter alapján lehetőségekből, ahogy maga is értékelje a kockázatokat. Az osztályok különféle értékelése tekintetében is. És arra kell koncentrálni, ahol valóban észszerű és megkövetelhető az elszámolási kötelezettség. Nincs még megfelelő elemzés, egy francia non-paper anyagán kívül, minden tagállam maga javaslatát dolgozza ki, Franciaország, Nagy-Britannia is, és Németország is valószínűleg más érdekeket képvisel, mint mondjuk Málta, Ciprus, vagy, vagy Lettország. Ez érthető is, persze. Hogyha valaki Ugye a, két, a, a, a piaci forgalom több mint kétharmada Londonban zajlik le, úgyhogy nyilván Londonnak megvannak a saját érdekei. Ez fontosabb lehet, mint az egyes tagállam információs és döntési rendszerének bekapcsolása, hogyha az nem piaci szempontból nem releváns. Szerintem eléggé széles körben meg tudunk állapodni a zöldek is beleértve. A zöld képviselőtársam azt mondotta, árnyékelődő azt mondotta, hogy a kivételek nem szabad túlzott mértékűek legyenek. Én még semmilyen kivételt nem javasoltam, lemondtam erről, holott nagyon sok hatás ért e tekintetben, és hozzászólást hallottam. Én csak az indoklásban igyekeztem felülvizsgálati definíciókat meghatározni. Swinburne asszony A nyugdíjalapok tekintetében is látom a helyzetet, ahogy ön, különféle biztosítékrendszerek bevezetése észszerű lehet, ez része is annak a szabályozásnak, amelyet az ESMA alkalmaz, a derivátum osztályok elkülön, elkülönítése, a feltétel, illetve a követelményrendszerek közötti különbségtétel, a, a csődeljárás vonatkozásában is különbségeket tesz. Szerintem itt közös megoldásra tudunk jutni a felvetések alapján. A nyugdíjalapokkal kapcsolatos utolsó felvetésem, mert ez különösen Hollandia számára fontos, ahol másképp működnek a nyugdíjalapok, mint a többi tagállamban, vagy akár világszerte. Úgy gondolom, helyén való a felvetés, észszerű, hogy alternatív formákat kell találnunk az anyagi biztosítékok előrányzatára az felügyeleti hatóságok által végrehajtott ellenőrzések tekintetében. Itt nem csak az állami alapok, hanem az ugye, hát üzemi alapok, vállalati alapok vonatkozásában is észszerű ez. Vannak olyan nagyvállalatok Európában, amelyek nagy saját üzemi nyugdíjpénztárakat működtetnek, akkor ezekre vonat, kell, hogy vonatkozzon ez. Köszönöm. A kérdés, hogy mikor, mi legyen a határidő, rendkívül összetett témáról van szó az eredeti szervek, tervek szerint március 15-e lett volna, ez jó két hét még. Le, ugye ez egy keddi nap, a március 15-e, ha 17-ét lőnénk be, akkor volna arra lehetőség, hogy e héten még további eszmecseréket folytassunk, mielőtt megnyitnánk a módosítók vonatkozó időszakot. Úgy tűnik, hogy a tanács sem jut dűlőre nagyon gyorsan, úgyhogy ez nem sürget bennünket, ezért van időm talán több az eszmecserére. Azt kérném, tehát, hogy legalábbis a 15. helyet szerda estét határozzuk meg módosi, a módosítók határidejek, benyújtásnak határidejeként, hagyha már szorít bennünket a fordítások. Köszönöm szépen. Azt mondta nekem a titkárság, hogy eh, lehet, hogy eh, gondok lesznek a fordítatással. Most megpróbálom konzultálni a titkársággal. Eh, számolgatjuk a napokat, mert bizonyos számú napot a fordításra is be kell tervezni. Úgy gondolom, hogy ezt majd még meg kell erősítenünk. Tudomásul vesszük, hogy a jelentéstevő azt kérte, hogy 17-ére szerdára terjesszük el határidőt. Azt hiszem, hogy általánosságban egyetértünk, amennyiben ez technikailag megvalósítható. 16. 16-a? 16-a este. Akkor ez lesz próbáljunk kicsit nyomást gyakorolni. Március 16-a este ez lesz a határidő és április 4-én figyelembe veszük a módosító indítványokat, és 20-án szavazni tudunk. Köszönöm szépen, ha nincs egyéb felvetés, nekem nincs, akkor lezárom az ülést. Köszönöm szépen.